Right, welcome. Mindenkit szeretettel üdvözlök, kérem szépen foglaljanak helyet. Okay, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Most megnyitom a mai ülést és a MIFID-del kapcsolatos meghallgatást. Először is a hivatalos lépések a napi rendet szeretném elfogadtatni, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a rendet elfogadtuk, amiben az elnök közleményei lennének először. Először is bocsánatot kérek az előadóknak, hogy én nem leszek itt, tehát nem én fogom a meghallgatást elnökölni, hiszen most ebben a pillanatban érkeztem meg az USA-ból, ahol a transatlanti eh, jogalkotási párbeszéden vettem részt, ahol a pénzügyi szolgálatokról is beszéltettünk, a, beszélgettünk az USA törvényhozóival, ez pedig egy jelentős kérdés. És ezért Arlene mccarthy kérem meg, az egyik alelnököt, hogy a meghallgatást eh, legyen elköt, elnök, ugyanis ő a piaci visszaélés irányelvnek a jelentéstevője, és a eh, jogi vagy a belső piaci bizottságban, vagy mindegyiknek tulajdonképpen, amikor ezek még együtt voltak, eh, volt az egyik eh, feladata. Tehát ő is eh, foglalkozik ezzel a kérdéssel. Aztán a három oldalú párbeszéd november 28-án történt, több kérdéssel is foglalkoztunk, és bizonyos előrelépés is történt. A következő három oldalú párbeszéd Strasbourgban lesz, december 12-én, és még az időpontot meg kell határozni. Aztán a betéti garancia program rendszerrel kapcsolatban volt egy negyedik párbeszéd, és technikai szintű ülés is volt december 1-én, ez volt az első ilyen ülés, amely nem politikai témákkal foglalkozott, és itt jó előrehadást tettünk, és a frakcióknak elküldjük majd ennek az anyagát. A következő három oldalú párbeszéd december 13-án lesz Strasbourgban a SZEPÁ-val kapcsolatban negyedik háromoldali eh, párbeszédet eh, tartottunk novemberben, és előző ideiglenes megállapodást eh, hoztunk. A tanács és a bizottság ezt most magával vitte, és gondolkodik róla. Ez a tagállamoknak mentessége gondolkodik egy hosszabb időszakra, és korábbi dátumot is állapítottak meg a bizonyos kérdésekben, és aztán az irányítással is foglalkoztak. Tehát a szöveg most tulajdonképpen már megegyezés alatt van, de a nyilatkozatok, amelyek központi részei a, parlamenti aláíráshoz, az kevésbé bátorító. Tehát a Koreperben december 15-én foglalkozunk majd ezzel a szöveggel, és a 73-as szabály alapján december 19-én ülünk össze azért, hogy a februári plenárisra megpróbáljuk ezt olyan formába hozni, ahogy elfogadható. Tehát akkor most várjuk a bizottságnak a ö, ö, beleegyezését. Tehát akkor most előre elnézést kérek, hogy elmegyek, valószínűleg megértik, és én majd a számítógépen, az interneten fogom nyomon követni az eseményeket, és most átadom McCarthy, Jálin McCarthy kolléganőnek a szót. Hey, uh, well, colleagues. Kedves kollégák! Nem nagyon sokat fogok beszélni, inkább a szakértőket hallgatjuk meg, és a jelentéstevőt, hm, és nem is olyan jó a hangom, tehát akkor megkapták ugye a programokat, tehát hogy három része van a meghallgatásnak, és nagyon jó szakértőket hívtuk meg, és nagyon örülünk, hogy itt vannak. De először is szeretném a jelentéstevőnek átadni a szót, Ferber urat, hogy a megnyitó szavaival kezdjük el ezt az ülést. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! Először is örülök, hogy mégis néhány kolléga ide talált, noha a terem hátsó részében a sorok eléggé tele vannak, és ez mutatja, hogy nagy figyelem kísérít munkánkat. A meghallgatásunk álláspontunkat dolgozza ki a MIFID irányelv átdolgozását, illetően miután a bizottság október 20-án benyújtotta erre vonatkozó javaslatait. Azt hiszem, hogy az Elkon szakbizottságban az elmúlt hónapokban számos fontos intézkedésről határoztunk, az új felügyeleti struktúrákat is megteremtettük, az Európai Bank felügyelettel, az értékpapír felügyelettel és a biztosítási ágazat felügyeletével. Új jogi aktusokat bocsájtottunk ki az alternatív beruházási alapok, vagy az sortolás tárgyában. És azt hiszem, hogy most a MIFID-del a pénzpiaci szabályozás magjához érkeztünk, hiszen itt arról van szó, hogy egységes európai kritériumok révén átláthatóságot teremteni a fogyasztók védelme érdekében, és fair versenyfeltételeket akarunk kialakítani az európai pénzügyi piacokon. Jelentéstevőként nagyon fontos számomra átlátható munka módszert alkalmazni, mert ez a téma nagyon nagy jelentőségű. Ezért egy meghallgatással kezdjük hogy először is a különböző szakértőkkel eszmét cserélve a különböző témakörökről információkat gyűjtsünk. Az elnyék jelentéstevőkkel más frakciók részéről kidolgoztunk egy kérdőívet, amely megtalálható az Ekon szakbizottság honlapján, és január 13-án tehát kétszer annyi időt adunk, mint a bizottság a konzultációs eljárásában, tehát a következő év január 13-áig lehet észrevételeket tenni ebben a tárgykörben, és a konzultációs folyamat eredményeit a parlament természetesen a frakciók rendelkezésére bocsájtja, tehát átlátható módon dolgozunk, most egy munkadokumentumot mutattunk be, amely megtalálható a dokumentumaik között. Ez annak az összefoglalása, amely amelyet, amely tartalommal rendelkezik a jelenlegi irányelv, és további munkadokumentumokat dolgozunk ki a szakbizottságon belül, hogy a különböző témakörökről célzott, célzottan vitázni tudjunk, és ezekkel célzottan tudjunk foglalkozni. A célom egy kiegyensúlyozott jelentéstervezet elkészítése. Három témakörrel foglalkozunk ma, megpróbálom ezeket összefoglalni, nem akarok részletekbe bocsájtkozni, hiszen ez szerepel a napirenden. Minden témakörnél számos alkalmas személyiség van, akik hozzá tudnának az adott témakörhöz szólni. Végül is 50 névben is megállapodhattunk volna a mai meghallgatást illetően, de az elnyék jelentéstevőkkel mindenképpen gondoskodni akartunk arról, hogy a vitára is legyen tér. Tehát kérem megértésüket. A kérdőjével kapcsolatosan más lehetőség is van a véleménynyilvánításra, hogy ebben az átlátható folyamatban mindenki fiezhesse véleményét. Az Európai Parlament a bizottság javaslatát megelőzően már kiadott egy állásfoglalást ezzel a témával kapcsolatosan, és Swinburne kollégának szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő volt a jelentéstevője ennek a témának, ő alakította ki az, a parlament álláspontját ebben a tárgykörben. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk a azzal, hogy a bizottság a parlament számos javaslatát átvette, például a az átláthatósági előírások esetében léptünk fel ilyenfajta követelményekkel, és másrésztről számos pont van, amelyet megfogalmaztunk, és amelyekkel a bizottság nem foglalkozott, csak egy pontot ragadnék ki. A parlament nem alakított ki új kategóriát vagy definíciót az új kereskedelmi helyszín tárgyában, a bizottság ezt az OTS-szel megtette. A kérdés, amire válaszolnunk kell, az az, hogy az irányelvet miért kell ennyire gyorsan már megint átdolgozni. Azt hiszem mindenki tudatában van annak, hogy a piaci környezet a MIFID irányelv hatályba lépése óta erőteljesen megváltozott, a technikai előrehaladás csak az egyik dolog, de természetesen itt van az új való ö, hozzáigazítás, és a Pittsburgh G20-ak által elhatározottak végrehajtása egy másik dolog, hiszen nem, nincs szükség most már szabályozatlan termékekre, szabályozatlan piacokra. És ez adja meg az okát, ami miatt jogalkotóként ismételten fel kell lépnünk. Nos, a fő pontjai a jellegi javaslatnak, amivel a következő hónapokban foglalkozni fogunk, ez a piaci struktúra önmagában, mert utaltam arra, hogy a bizottság egy új kereskedelmi helyszínt javasol, vannak javaslatok a KKV-k számára, és specifikusan az árupiacok témájával is foglalkozni fogunk. Ez is vita tárgyát képezi, majd az egyik forduló tárgya lesz ez itt nagy felelősséggel viseltetünk Európai Parlamentként, az elmúlt években gyűjtött tapasztalatokat hasznosítani akarjuk, az ESMA szerepét sem szabad említetlenül hagynunk, hiszen az Omnibus egy irányelven túlmenő technikai kiigazításokon túlmenően az ESMA számos ö, ö, helyen tekintetbe vendő. Hiszen 35 ö, technikai standard szerepel az Európai Bizottság javaslatában, és ez megmutatja, hogy nagyon sokat kell beszélnünk az ászma szerepéről, hiszen általános terméktilalom szerepel a bizottság javaslatában, és ez újfent egy olyan téma, amelyel erőteljesen foglalkoznunk kell. Aztán itt van a hatály kérdése, az esetleges kivételek kérdése, a befektetők védelme, a tanácsadók díjazása, javadalmazása, a magas frekvenciájú kereskedelem, vagy más újabb technológiai fejlemények kérdése, amelyek ma még nem előreláthatóak. Az adatkonszolidáció kérdése is felmerül a harmadik országokkal szembeni szabályozások, a szankciók kérdése. Csak címszavaknál maradnék. Mindenkinek világos, hogy a pénzpiaci szabályozás legfontosabb eleméhez érkeztünk. Még egyszer köszönetet mondok a kollégáknak, akik ma, délelőtt, ma délután időt szakítottak erre a meghallgatásra. Köszönetet mondok a résztvevőknek a három vita fordulónkban. Azt hiszem, hogy ezzel egy első mérföldkövet helyezhetünk el, amikor arról van szó, hogy a MIFID-et és a mi firt, hiszen ezek, ez a két dolog, amivel foglalkozni fogunk, ezeket útjára bocsájthassuk. Mert várom a kollégák hozzászólásait, és remélem, hogy a megkezdett jó együttműködés szelleme fog, folytatódik majd a karácsonyi újévi ünnepek után tovább. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönjük szépen, Köferber kolléga. Látom, hogy itt vannak az árnyék jelentéstevők is, tehát akkor minden jelentős szakértő itt van hiszen már a külső szakértőknek feltettük a kérdést, és akkor nézzük az első részt, amelyben megvizsgáljuk, hogy a megfelelő intézmények, szolgáltatások, tevékenységek, helyszínek és eszközök állnak-e rendelkezésükre. Majd a bizottság véleményt is szeretnénk meghallani. Öt perc áll mindenkinek a rendelkezésére, és kérem tartsák be ezt az előadási időt, hiszen nagyon nehéz lesz különben mindenkit meghallgatni, akit meghívtunk. Az első előadó Karellano úr, az Európai Politikai Tanulmányok Központjának az elnök vezérigazgatója főigazgatója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt önök előtt szólhatok. Nagyon fontos az Európai Parlament szerepe, hogy Markus Ferber is mondta, hogy négy évvel ezelőtt lépett életbe a MIFID, és most felülvizsgálat érkezett el. A parlament tehát felteszi magának a kérdést, és ez nagyon fontos, hogy mit akart az Európai, az Európai Unió elérni a MIFID elfogadásával 2004-ben. Vajon megfelelő volt ez a célkitűzéseknek? Sikerült-e elérni a célkitűzéseket idővel? Azt is nagyon fontos elmondani, hogy a parlamentnek tudnia kell, tisztában kell lennie azzal, hogy miről szól a MIFID. Több különböző dolgot fed le. Az eredeti neve az ugye a befektetési szolgáltatások irányelv, az valószínűleg tisztább, világosabb volt, mint a MIFID, és tulajdonképpen arról szólt mindenről, ami a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Tehát a kereskedési helyszínek, infrastruktúrák, a közvetítők, és természetesen a befektetők védelme is ide tartozik, ez egy nagyon fontos elem. Tehát a 93-as befektetési szolgáltatásokról szóló irányelvet helyettesíti ez a MIFID, amikor 2004-ben elfogadták, hogy a később lépett életbe 2007-ben. Tehát ezt a régi irányelvet váltotta fel a MIFID és a befektetési szolgáltatások nyújtásának a piacát felszabadította, de a monopóliumokat nem szüntette meg, tehát a helyi tőzsdék monopóliuma megmaradt. Ezeknek a monopóliumát a MIFID szüntette meg, és két új kategóriát vezetett be a kereskedési helyszínekre vonatkozóan. Az egyik a multilaterális kereskedési helyszínek, illetve a rendszerszerű internalizálók, az SI-k és itt az előző irányelvnél jobban védték a befektetőket. Például azzal, hogy meg kellett nézni, hogy ne legyek érdekütközések, ne legyen egy szolgáltatás a felhasználó hátrányára, és így tovább. De egyelőre bizonyos intézkedések csak a tőkepiacokra vonatkoznak, a kötvény és származékos piacokra nem. Egy-két tagállam már elindult ebben az irányba, de nem mondhatjuk el azt, hogy mindenütt megvannak az ugyanolyan szintű intézkedések szerte Európában. Tehát a MIFID 2007-ben lépett érvénybe, és a, sajnos nagyobb töredezettséghez vezetett. Ez viszont nem ásta alá a kereskedési költségeket, és a likviditásra sem volt káros hatással. A befektetési társaságok, ahogy az előadó mondta is egy pillanattal előbb, nagyon sok energiát és pénzt fektettek az újabb kereskedési technológiákba, a különböző végrehajtási helyszínekbe, és próbáltak a megnövekedett versenyből a versenyt elnyökre fordítani. Tehát azt kell mondani, egyébként a versenyt a tőzsdék elég jól állták, tulajdonképpen egyetlen egy, a Chayex sikerült, Chayexnek sikerült jelentős piaci részesedést megkaparintani a magának. Augusztus végén 30% volt a ő arányuk, a tőzsdék arányuk, de itt benne vannak új belépők is. A befektetési társaságok a mentességeket is kihasználták, illetve az SI rendszert, illetve a kétoldalú kereskedési lehetőséget is, ugye, hogy a saját nevükben kereskedjenek. Ez vezetett például a Broker Crossing Network, tehát a, broker hálózatok megjelenéséhez. A, az irányelv hatása a következő területen kevésbé volt megtapasztalható. Ugye 2007-ben lépett életbe a Rak összeomlása után két hónappal. Akkor a pénzügyi válság problémáit, felmerülő problémáit próbálták kezelni, most így néhány év elteltével visszatekintve, azt mondhatom el, hogy az, az érdekütközések, az összeférhetetlenségi szabályok ország nem működtek olyan jól, mint ahogy azokat megtervezték nem volt megfelelő végrehajtás, és a szöveg, a MIFID szövege itt-ott kétértelmű, illetve több értelmezésnek, értelmezésnek biztosít lehetőséget. A végrehajtás, ahogy mondom, tehát különböző. Az európai felügyelőhatóságokat időközben létrehozták, hogy a problémát megoldják, és a MIFID módosításaival próbálják még a, a helyzetet javítani. 2011 elején egy felmérésnek az eredménye az volt, hogy az adatok konszolidációja nincs meg, illetve az üzletvezetési szabályokat nem, nem egységesek, és ezeket nem tartja be mindenki. Tehát a töredezettség, az adatok, illetve a standard adatok elérhetősége ennek hiánya okozta a problémákat. Ez egyébként a MIFID előtt is a napirenden volt. A 2010-es eszmecsereink során is napirendre került. mivel nincsenek konszolidált adatbázisok, ezért a legjobb gyakorlatok, legjobb igazgatási gyakorlatok elterjesztése is nehéz. Az összeférhetetlenségi szabályok a MIFID-ben nagyon jók voltak, az ösztönzőket megakadályozó szabályok is nagyon jók voltak, de hát az az igazság, hogy gyakorlatban ezeket alig alkalmazták. Tehát ezért van a MIFID 2-ben például most többek között olyan rendelkezés, amely megerősíti a tanácsot, tanácsokat, tájékoztatást, amit a felhasználóknak adnak. A MIFID 1 Ilyen belül például az átláthatósági intézkedések, a nemtőkepiacokra vonatkozók, illetve a kereskedés utáni intézkedések megvoltak, de ami a kötvénypiacokat illeti, nagyon sokat vitatkoztunk ezen, és elszalasztottuk ezt a lehetőséget. Most az, ár, az árak átláthatóséget, átláthatóságot ki kéne terjeszteni az OTC és származékos értékpapírok piacára. A MIFID-nek ezt már be kellett volna venni, de ezt most a bizottság javasolni fogja nem sokára. Zárásként mit mondhatnék? 2007-ben a MIFID-et úgy tekintették, mint valami fajta mérföldkövet az európai pénzügyi piacokon. Nagyon sok panasz érkezett egyébként 2005-ben, 2006-ban. Azt mondták az érintettek, a piaci szereplők, hogy ez végrehajthatatlan, de végül a cégek véleménye megváltozott, és való lehetőségként tekintettek erre. Tehát az európai pénzpiacokon ez ösztönözte a versenyt, ez az irányelv, és E, igen hatékonynak bizonyult a pénzügyi válság által okozott problémák megoldásában, tehát szerintem a MIFID 2-nek fenn kell tartani ezt a lendületet, tisztázni a lehetőségeket, azonban óvakodni kellene a túlszabályozástól. Köszönöm. Uh, thank you. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig uh, uh, a Finance Watch képviselője Thierry Filipponátot kérem szépen, ő a főtitkára ennek a szervezetnek. Nagyon szépen köszönöm a mai jelenlegi helyzettel foglalva, a mifid azt a jelentését, nyilatkozatát olvasnám fel, hogy egy biztonságosabb, átláthatóbb és megbízhatóbb pénzügyi rendszert kell létrehozni, amely a gazdaságot és a társadalmat segíti. Nos, nézzük, hogy a MIFID-nek sikerült-e a tőkepiacoknak segíteni, hogy a reálgazdaságot valóban segítse, és pedig a valós befektetők számára, amelynek három kritériuma van. Az, hogy ez átlátő, nagyon jó áron, a lehető legjobb áron, és a reál gazdaságot és a társadalmat használnak használjon. Először is akkor most nézzük meg az átláthatóságot. Nézzük először a tényeket. Az tény, hogy kb. 40%-a az európai részvény volumeneknek OTC módon történnek, és a dark pool volumen az kb. 6%-a a részvénykereskedéseknek. Ez azt jelenti, hogy 46%-a az európai részvénypiac volumeneinek és ezeket anélkül teszik, hogy a kereskedés előtti átláthatóságot biztosítsák. Most akkor nézzük a mélyebbről ezt az elemzést. Egy évvel ezelőtt egy nagyon érdekes jelentést állított össze a Frankfurti Egyetem, amely szerint 39%-a az összes részvényértécé kereskedésnek alatta van a MIFID eh, lakossági méretnek, amely 7,5 euró, ennek 9%-a az összes OTC kereskedésnek az a lakossági méret és a standard piaci méret között van. Ez azt jelenti, hogy kb. 50% az összes OTC kereskedésnek a standard piaci méret alatt van, és hogyha ehhez hozzátesszük, hogy 40% az összes OTC kereskedőknek a standard piaci méret és a nagy méret között van, amely például azt, a, a nagy méret az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez mentesít attól a követ követelménytől, hogy kereskedés előtti adatokat eh, eh, hozzanak nyilvánosságra a MIFID 1-es szabályok szerint. Ez azt jelenti, hogy 87%-a eh, az OTC ügyleteknek megsérti a MIFID 1-nek a szellemét hát lehet, hogy a leírás szerint nem sértik meg, de ez az 53-as preambulum bekezdésben van, tehát ez nem törvény ellenes, de a, a kereskedés előtti átláthatóságnak a szellemét megsérti. Nos, akkor nézzük, hogy a nem átlátható piatok, piacok még mindig az árképzés szempontjából érvényesek, és és az a gazdasági hasznoság szempontjából nem lehet diszkvalifikálni őket. A második kritérium az a leg, lehető legjobb ár. Az Európai Értékpapír eh, Szabályozók Európai Bizottsága jelentése szerint a piaci eh, fragmentáció eh, nagyon megnövelte a kereskedésnek az árát. Ez azt jelenti, hogy az ügyleteknek a költsége az lejjebb ment, de a nettó eredmény az azt jelenti, hogy a befektetők által fizetett ár magasabb volt. Ez már egy kicsit idejét múlt, ez a munka, de azért ez a statisztikai adat még mindig érvényes. Nos, akkor gyorsan a harmadik pontra térek, ez pedig az, hogy valóban a gazdaságot és a, a társadalmat ha, szolgáljuk. A piaci fragmentáció az a nagysebességű, nagy frekvenciájú kereskedéshez vezetett, amely 35%-át adja ki az európai részvénykereskedelmi volumeneknek. A HTF az az algoritmikus kereskedésnek egy al osztálya, és nagyon sok oldala van. Az egyik a, az ár különbségeknek az arbitrázsa a különböző kereskedési helyszínek között, aztán a trendkövetés, aztán a piac létrehozás, amikor nem közvetlen piaci visszaélésekről beszéljünk, például a quote stuffing vagy spoofing, stb. ilyen technikákat használnak. Különbséget kell tenni, és ez nagyon fontos a HFT között, amely likviditást hoz létre, és HFT, olyan HFT között, amely volument hoz létre csak a, az olyan HFT-vel kapcsolatos piac létrehozás hozhat likviditást a piachoz, amely valóban ezt szolgálja, a többiek azok csak volument hoznak létre. Mint ahogy ezt láthattuk, a híres, hirtelen piaci összeomlást a 2010 májasában, ahol több milliárd dollár értékű részvény index termékek váltott, kerültek egyik kézből a másikra 27 ezerszer 14 másodpercen belül, és így összeomlott a piac. Tehát ez azt mutatja, hogy mind a HFT kereskedés és a trend követés az szemben áll a befektetők valós érdekeivel. Mi a Finance Watch-ban foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, és bizonyítékokat találtunk arra, hogy a valós végső befektetők, azok kiszorultak a piacról. Persze ez nem mindegyik HFT-re vonatkozik, és különbséget kell tenni a a likviditást hozó HFT és a trendkövető HFT között. Nos, összefoglalásként annak ellenére, hogy a szándékában ez állt, a MIFID 1 az nem érte el a célkitűzését, tehát hogy javítson a piac tisztességén, átláthatóságán, likviditásán és árversenyén nagyon messze vagyunk még attól, hogy mindezeket eléljük. Ezen kívül a Finance Watch úgy gondolja, hogy az Econ bizottság által 2010 novemberében elfogadott Swinburne jelentés, az valóban segítőkész javaslatokat tartalmaz, amelyeket figyelembe kellene venni a MIFID felülvizsgálati folyamatban. Mi pedig szeretnénk konkrét javaslatokat tenni, e, például olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint az ár származtatott termékek, stb. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Nos, Ferber úr következik akkor, aztán a kérdések és az árnyék jelentéstevők következik. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Két dolgot kérdeznék. Először is a bizottság javaslatában a kibocsátási tanúsítvány kereskedelem is szerepel a hatályban. Érdekelne, hogy mi a vélemény erről, a filiponázi a magas frekvenciájú kereskedelem megkülönböztetéséről szólt a likviditás tekintetében, valamint az algoritmusok alkalmazás tekintetében, és itt felvetődik bennem a kérdés, hogy a magas frekvenciájú kereskedelem esetében mi is a végkövetkeztetése? A bizottság javaslatában szerepel ez, tehát egy technikai válasz elegendő, vagy más egyéb intézkedések szükségesek az ön véleménye szerint? Csak ezt a két kérdést szeretném feltenni. Köszönöm. Um, I think what I'll do... Ha Ferber úr egyet ért vele, akkor egy kérdés, egy válasz módján folytatjuk, és akkor, hát ön az elnök. <laughs> Jó, de szeretném. Nos, akkor nézzük az árnyék jelentéstevőt. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két gyors kérdésem lenne először is az átláthatóságot illetően. Amikor a befektetőknek a képviselőjével beszélek, akkor mind beszélnek az átláthatóságról. De az valós világban a tőzsdéknek a fele az OTC, tehát tőzsdén kívüli kereskedés folytat, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nincs átláthatóság. A bizottság most ezt a e, szervezet, e, tehát az OTF-et, a szervezet kereskedési e, lehetőséget óhajtja. Felmerül a kérdés, hogy ez valóban átláthatóságot fog-e hozni a tőzsdéken. A második kérdésem a nagy frekvenciájú kereskedéssel kapcsolatos. Számomra a piacokat azért hoztuk létre, hogy a gazdasági szereplők folytathassanak áru, árfedezetet. Most milli e, árfeltárást végeznek a komputerek, és a részvények e, e, kereskedése megtörténik, és senkinek sincs lehetősége arra, hogy látsa ezt az ár feltárást. Tehát akkor mi van az algoritmikus kereskedéssel? Nos, akkor nézzük ezt a két kérdést. Mindenki feltehet olyan kérdést, amit akar, de ne felejtsék el, hogy mi ennek a résznek a témája. Tehát erre kellene konkrét kérdések. Nos, akkor hadd kérdeljem meg a kollégát, Lánó kollégát, hogy válaszoljon erre a két kérdésre. Köszönöm szépen. Nos, a kibocsátási bizonyítványokkal kapcsolatban, engedélyekkel kapcsolatban lehet, hogy másfajta áru kereskedésre is szükség van, jelenleg ennyit tudunk mondani. Az átláthatóságot, illetően Goebbels úr kérdését illetően, először is azt mondanám, hogy felszólítanám mindenkit a piacokról és a bankoktól, mivel három év óta már az OTC-vel kapcsolatban pontos adatokat szeretnénk. Én annyi különböző adatot hallottam, és nem értem ezeket. Négy év óta követem ezt a kérdést, és nem tudom, hogy mit kéne tenni. hát nem tudom, hogy mi a probléma, hogy a befektetők maguk nem tudják ezt szolgáltatni. Vannak új fajta engedélyek, hát nem tudom, hogy miért nem tudják a hatóságok a helyes adatokat szolgáltatni. Nos, ennyit tudok mondani ehhez a vitámhoz. Nos, az OTF-fel kapcsolatban arra gondoltam, hogy ezek lehetnének MTF-ek. Miért kéne egy új kategóriát létrehozni? Hiszen ez a szabályozóknak a munkáját sokkal jobban bonyolítja. Szerintem ez a rendszeres internalizálók és a többi platformok között van, hiszen csak multilaterális kereskedéssel foglalkoznak, és a bizottság azt mondta, hogy a saját számlájukra kellene, hogy kereskedjenek, tehát ez úgy tűnik, mint az FTF-nek egy másik struktúrája. Nos, a HFT-vel kapcsolatban már két-három év óta folyik ez a dolog, de azért ne becsüljük alá, hiszen a MIFID-nek egyik jó hatása ez a az új befektetési technológia volt. Tehát végül is a MIFID hatalmas befektetéseket provokált a technológiába, és ezzel közelebb kerültük az Egyesült Államokhoz. És tulajdonképpen a piaci struktúra hasonló lett az Egyesült Államokéhoz, még akkor is, hogyha töredezett. Tehát ez azt jelenti, hogy a kihívásoknak megfeleltünk meg. Tehát az Atlanti óceán mindkét partján ott volt a technológiai kihívás, és tulajdonképpen ez hasznos volt mindenki számára. Tehát ez azt jelenti, hogy szabályozni kell a technológiát. A bizottság most azt mondja, hogy nézzük meg, hogy milyen kockázati ellen, ellenőrzési módszerek vannak, azért, hogy ne történjen meg ez az összeámlás, gazdasági összeámlás újból. De ezeket a dolgokat nehéz ellenőrizni, és hogyha meg akarjuk állítani, akkor, akkor technológiai befektetéseket kell leállítani. Um, <clears throat> on the question of, uh... Nos, Ferber úr, ami a, azt a kérdést illeti, hogy likviditás vagy algoritmus, ugye a nagyfrekvenciájú kereskedésnél talán nem fogalmaztam elég világosan. Az algoritmikus kereskedés mondjuk az ernyő fogalom, és ennek egy részhalmaza a nagyfrekvenciájú kereskedés. A nagyfrekvenciájú kereskedésnek két fajtája van. Van egy olyan fajtája, amely megteremtheti a likviditást, tulajdonképpen a likviditás hozó módja a piacok működésének, de rengeteg más technika van, amely a volument biztosítja, de a likviditást nem. Tehát ezt, én ezt a különbséget tettem. Amit pedig a flash crashről mondtam, ugye a héttelen összeomlásról, hogy ez is azt bizonyította, amit láttunk, ugye, hogy a nagyfrekvenciájú kereskedések legnagyobb mennyisége az gyakorlatilag egy tendenciát jelent, mindenki megpróbál felszállni erre a vonatra és kihasználni ennek az előnyeit, hát tulajdonképpen ezzel megerősíti a meglévő tendenciákat. A bizottság azt javasolta, hogy nézzék, akkor a HFT kereskedőktől azt fogjuk kérni, hogy likviditást is nyújtson a piacon, vajon van-e ennek értelme? Valószínűleg igazítani kell a rendelkezéseken. Bárki, aki, az, aki árjegyzőkkel, likviditás nyújtókkal dolgozott együtt, mint én például a múltban, az tudja, hogy ha valakivel likviditási megállapodást akar aláírni, akkor ezt nem lehet kikényszeríteni minden intézménytől az esetek 100%-ában, hanem csak különleges körülmények között. Ugyanúgy, ahogy a normális világban az emberek működnének, tehát 100%-ban, az idő 100%-ában nem lehet ezt, tehát a HFT kereskedőktől nem lehet ezt elvárni el lehet mondani, hogy mondjuk legyenek likviditást nyújtók, de két különböző megoldás van, ugye, vagy nem hoznak, nem biztosítanak likviditást, azt mondják, hogy hát igen, én nem szeretnék, vagy likviditást biztosítanak. Én tudok olyan kereskedőkről, ahol ez az üzleti, üzleti kultúrában benne van, és én nem hiszem, hogy ők visszautasítanák ezt a kérést, rájuk akár jogilag kötelezően is vonatkozhatna azt, hogy likviditást nyújtsanak. Tehát nagyon világosan meg kell különböztetni a, ezt a két kategóriát. Aztán kaptam még egy kérdést arról, hogy az árakról hogyan lehet tájékozódni, hogyha mindenki, minden nagyon gyorsan történik. Hát ez életbevágó. És ma azt látjuk, hogy a piacokon, elnézést kérek, hogyha túl erős szavakat használok, de hát azt mondanám, hogy ez egy perverz jelenség. Azt látjuk a piacokon, hogy a valódi befektetők tartanak attól, hogy a HFT kereskedők gyakorlatilag, a HFT kereskedők lesznek a nyertesei a helyzetnek, és ők megvesztenek. Úgymond a sötét helyszínek, sötét kereskedési helyszínekre próbálnak menekülni, hogy el, elbújjanak kvázi a HFT kereskedők szeme elől, és így jobb áron tudják a saját kereskedésüket lebonyolítani. Tehát tulajdonképpen megvan a piacnak a sötét oldala a HFT és a HFT oldal, és ez a kettő tulajdonképpen egymást erősíti, ez egyfajta perverz jelenség az árak alakulására nézve is. Ezt meg kell vizsgálni, mert mi történik? A piac sötétebb oldala gyakorlatilag a másik oldalából táplálkozik, ez egyfajta kölcsönös erősítés. És ugye megvannak ezek a kifejezések a piacon, hogyha a kereskedőkkel beszélünk, akkor tudjuk, azt mondják, hogy smart money és stupid money, tehát ugye a buta pénz, amely a, az úgymond kifehérített, kivilágosított piacon ö, keletkezik, és a smart, az intelligens pénzek pedig a sötét részén. Hát, nekem van azzal egy kis problémám, hogyha azt gondolják, hogy a sötétségben lenni az intelligens dolog, és a másik pedig nem. Elnézést, az otf kapcsolatban a véleményét kérdezték, szól közben az elnök asszony. Bocsánat, mondja a hozzászóló, elnézést kérdezik, azt elfelejtettem. Tehát a szervezetkereskedési helyszínekről én nem értek feltétlen egyet Caroline-nal. Nem vagyok abban biztos, hogy az OTF-ek olyan sok minden újdonságot tudnak letenni az asztalra. és hadd mondjam itt, hogy nem kerülöm el az OTF-ekről szóló kérdést, de ha az OTC piacot megnézzük, hát ugye akkor a 15-20-25-40 erről folyik a vita. A 40 a Thomson Reuters-től származik, ez egy megbízható forrás. De mondjuk az, hogyha csak 15-20%-ról van szó, akkor is elvben ez megvan, és akkor én most ehhez hozzákapcsolom az OTF-et. Kapcsoljuk össze az OTF-et és az OTC-t. Mit Miben újdonság az OTF ebben a vitában? Milyen újdonságot hoz? Szerintem nem sok újdonságot hoz. Mit kell tennünk? Meg kellene erősíteni az OTC definícióját a MIFID-ben. Ugyanis ez elég gyenge lábakon áll ez a meghatározást. Az 53-as preambulum bekezdés gyakorlatilag utal az OTC-kre, de nem ad pontos meghatározást ugye a normál piaci méreten felül, hát 47%-uk a normál piaci méret alatt van, és ez is egy megbízható felmérésből derült ki. Tehát mondjuk a MIFID egy szellemével szemben megyünk, de hát hogyan lehetne megállítani ezt a helyzetet úgy, hogyha megerősítenénk a, ezt a meghatározást, az OTC meghatározást kellene világosan, feketé fehéren leírni. Szerintem nem lesz sok kereskedés az OTF-eken, kihasználják majd az MTF-et és az RM-eket, ott, ott megtörténik a dolog. Oles mit következik, és utána pedig Swinburne asszony az ECR frakciótól. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az első két előadónak az előadását. Hát nem olyan könnyű megragadni ezt a kérdést. Az egyik előadó el is mondta, hogy tulajdonképpen perverz a helyzet uralkodik a piacon, ahogy ő fogalmazott a másikuk viszont azt mondta, hogy jól működött a MIFID. Úgyhogy nekem Lanú úrhoz lenne egy kérdésem, mégpedig a következő. Önnek mi a véleménye, Lanú úr? Ön szerint megvan az a kockázat, hogy túl szabályozzák a piacokat? Talán a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi MIFID-del is, MIFID irányelvel is az a probléma, hogy nincs eléggé, nem ellenőrizzük eléggé a végrehajtást. Tehát megvan az elmélet, de a gyakorlat az nem működik, és talán a tagállamok, amit mi most próbálunk tenni, azt a tagállamok már végrehajthatták volna. Tehát kérdezem, hogy ezt én jól értettem-e. És Filipona úrhoz is intéznék egy kérdést. Ön hogyan határozná meg ezeket a kritériumokat? Tehát mitől lesz valami HFT, nagy frekvenciájú kereskedés? Mert szerintem ez is nagyon érdekes. ismerjük az ipari forradalomból az újonnan feltalált gépek történetét. Én most nem csibészkedni akarok, őszintén kérdezem, amit kérdezek. Én liberális vagyok, és úgy gondolom, hogy a technológia az nagyon hasznos lehet e, az emberiség számára. És Mátusz is a 18. században azt mondta, hogy már minden elérkezett a, a végéhez, már nem lehet újítani, de nem volt igaza. Talán föl lehet használni ezeket az új technológiákat, egy jól működő piacot lehet létrehozni velük, ahelyett, hogy ezeket akadályoznánk. Tehát ezt a kérdést intézném önhöz, és még egy kérdést intéznék mind a kettejükhöz. Az átláthatóságról 1766 eh, óta támogatom én ugye <laughs> idézőjelben, hazám támogatja az átláthatóság, átláthatóságot, de talán az egész világon működő piac esén, esetén nem lenne ez túl sok, mondjuk, hogy ez az átláthatóság akkor nem tenné lehetővé a működést, hiszen vannak, akik titokban szeretnék tartani, hogyha jó üzletet kötnek. És van még egy kérdésem. Javasolták a Deutsche Börse és a Euronext fúzióját most a bizottság vizsgálja. Kérdezem, hogy mi az önök véleménye erről? Talán ez akadályozni fogja a piacok működését, erősíti a monopóliumot Európában, vagy, vagy sem? hát nem tudom. El kell, hogy menjek egy másik ülésre, de én nagyon kíváncsian várnám a választ erre a kérdésre, mert hogy ez például most történik itt a szemünk előtt, és amikor uh, még elnök azt mondja, mi fiddel kezdtünk, akkor pont arról beszéltünk, hogy a piacokat nyissuk meg, és hogy tegyük őket átláthatóbbá, hogy a befektetőknek biztosítsunk nagyobb védelmet. Erről beszéltünk, és még a liberalizáció szó is el, előkerült. Én most ezt nem emlegettem olyan nagyon, mert mostanában nem fogadják el, mintha káromkodna az ember olyan ez, és inkább arról beszélünk, hogy széttöredezett minden. Hát számomra a töredezettség az azt is jelentheti, hogy választásai vannak az embereknek, és még alacsonyabb árak is lehetnek, és magasabb, jobb minőség. Köszönöm szépen, Swinburne úr. Asszony. Köszönöm szépen. Mivel már sok kérdést feltettek, én próbálok egy kicsit eltérni ettől azért, hogy a szakértőktől minél többet hallhassunk. Szeretném megvizsgálni, hogy a két szakértő úgy gondolja-e, hogy az európai tőkepiacok valóban a vállalati kibocsátókat szolgálják-e, és való, vajon a változtatások egy másodlagos kereskedési helyszínként szerepele, és milyen további intézkedéseket szeretnének látni, hogy ösztönözzék a tőké, tőkepiacokat, különösen a növekedési ágazatban. Azt hiszem, hogy Karel utalt arra, hogy milyen költségei vannak a, a befektetéseknek és a hosszú távú befektetőknek. Tehát a kereskedésnek a költsége a MIFID után csökken, ugyan, de ez az, az, hogy a kereskedés utáni költségek csökkentek, az nem azt jelenti, hogy máshol is haszna lesz. Tehát mire van még szükség ahhoz, hogy megfelelő kereskedés és kereskedés utáni környezet jöjjön létre. Nos, akkor Filippona úr először talán a válaszolna? Igen. Nos, nézzük akkor. Igen, elég hosszú kérdések voltak, mondja az elnök. Nos, hogyan határozza meg a HTF-nek a kritériumait? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez az információ technológia kérdését is felveti. Azt hiszem, hogy a válasz elég világos. Az információs technológia egy eszköz, de amikor a pénzügyi piacokról van szó, akkor nem ez a cél. A MIFID-nek a célja az, hogy szolgálja a gazdaságokat és védje meg a befektetőket. És ha a technológia segít ebben, akkor ez segíteni kell ennek, és fejleszteni kell. De a cél, és itt a kérdés felmerül-e, hogy szolgáljuk-e, és tulajdonképpen ez az összes kérdéssel kapcsolatos. Tehát a vállalati befektetéket támogatjuk-e, szolgáljuk-e a befektetéket, szolgáljuk-e az átláthatóságot, azért, hogy például a reálgazdaságot finanszírozhassák a megtakarításokkal. Jó, hogyha az információs technológia segít, akkor rendben van. De szerintem a döntéshozóknak fel kell tenni a, ezt a kérdést, hogy segít az információs technológia, vagy nem. Néha a válasz igen, néha nem. A, a nagy frekvenciájú kereskedéssel kapcsolatban a legfontosabb kérdés az, hogy hogy a HTF kereskedésnek ez az része, ezt lehetetlen számszerűsíteni, amely a különböző trendeket erősíti, és a legnagyobb része ennek a FT kereskedésnek erről szól. Nagyon bonyolult technológiákat, modern technológiákat használnak erre. Ez semleges, nem jó vagy rossz. A kérdés az, hogy van-e szükség rá, vagy nincsen. Ez az én meggyőződésem. Sajnos nem a mikrofonba beszél a hozzászóló. Mi volt a kérdés, hogy mire van ez szükség? igen, a minél jobb technológiára van szükség, ha szolgálja a gazdaságot. Nos, vannak-e olyan esetek, ahol túl magas, túl nagy az átláthatóság? Például, hogyha a, a, egy vállalkozás ké, részvényeinek a 2 van akkor nem akarja az ember az átláthatóságot. A múltkor egy brokerrel beszéltem, és azt mondta, hogy a MIFID-nek a nagy része a 300-400 ezer euró között van. Na most ez nagy méret? A nagy méret az igazából több millió euró érték, értékpapír vagy részvény. Igen, vannak az átláthatóságnak határai, néha diszkrétnek kell lenni, diszkrétnek kell lenni, de nem akkor, amikor az OTC kereskedésnek nagy részét nagyon kis méretben teszik, középméretű a standard piaci méretben. Tehát e, így a, a valós világra nem nagy hatással van. Volt egy kérdés a monopóliumokkal kapcsolatban. Igen, a Deutsche Börzét emlegették. Ez itt egy egészen más kérdés, és az a meggyőződésem, Nem hiszem, hogy a Finance Watch képviselőinek kellene ezzel kapcsolatban megjegyzést tenni. Okay, thank you on this. Köszönöm szépen, gyors leszek. A túlszábajázást illetően hogyan lehet mérni a túlszabályozást? Hogyha megvizsgáljuk a irányelvet, akkor ha megnézzük a cikkek számát, a végrehajtott intézkedések számát, akkor korábban 20 végrehajtási intézkedés volt, most végrehajtási aktusoknak hívják, és ez körülbelül 50. Tehát nagyon sok új szabályozást látunk. De ha megnézzük magát a szöveget, tulajdonképpen a NIFID egyre nem különösebb hatással van. Tehát ez akkor nem túlszabályozás. Az OTF e számára új kategóriákat hoz, adatkonszolidátorokat, és nagyon jó, hogy megnyitja a kereskedés utáni lehetőségeket. most nem csak egy irányba, hanem mind a két erényben történik az elszámolás és rendezés kiegyenlítés. Tehát ez jó dolog. Nehéz erre a kérdésre válaszolni, de valószínűleg igaza van. De hogy négy év után már is, fel is felülvizsgálat legyen, azzal óvatosan kell eljárni. A bizottságnak a javaslatának számomra politikai íze van, de ha elolvasok őket, számomra ez józan meggondolásokat jelent. Tehát valószínűleg nem csak a választóknak akarnak a kedvére tenni. Az átláthatósággal kapcsolatos rendelkezések. Hát, hogy most túl nagy átláthatóság van-e, hogyha nem jól tájékozott a közvélemény, akkor az nehéz kérdés. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy százszázalékos átláthatóságnak kellene, de igazából meg kellene magyarázni akkor, hogy lehetnek nagy ügyletek, amelyek másként történnek, mint a rendes ügyletek. A Deutsche Börse és a New Yorki Stock Exchange, tehát a tőzsde közötti fúzióval kapcsolatban. Én úgy látom, hogy ez legalábbis az én véleményem szerint ez problémát okoz, mert nagyobb monopóliumot hoz létre, és az elszámolás és rendezés területén nagyon fontos lesz a szerepük. De hát azért még persze ezt a fúziót jóvá kell hagyni. Nos, hát a kérdés az, hogy most a világot nézzük, vagy Európát. A, nyilván a számunkra releváns piac a Európa, ezt fogja mondani a főigazgatóság is. Nos, ez a javaslat a, valóban a reálgazdaság finanszírozását hozza létre. Számomra a legnagyobb problémát, és a javaslat ezzel nem nagyon foglalkozik, az, hogy, hogy hogyan e, tesszük lehetővé a KKV-k számára, hogy hozzáférjenek ehhez, hiszen számukra jelenleg csak a banki finanszírozás a lehetőség. De nekik a tőkepiachoz is hozzá kellene férni, a kisebb piacok, mint a Benelux és a skandináv piacok, azoknak, azok csak egyfajta finanszírozást használnak fel, a bankfinanszírozást. Nos, akkor mit lehet tenni az irányelvben? Meg kell nézni ezt a KKV-vel foglalkozó részt, de azért van itt még nagyon sok más kérdés is, például a, a szabályozási teher kérdése, de azért foglalkozni kell ezekkel Nos, milyen más módszerek lehetnek az ösztönzésre? Hát versenyt kell létrehozni a banki ágazatban. Tehát, hogy mind a KKV-k és a középnagyságú és a tőkepiacok is hozzáférhessenek. Lehet, hogy alacsonyabb szintű szabályozásra lenne szükség. A, számviteli, a kérdés az, hogy a számviteli terheket kellene elcsökkenteni a KKV-k számára? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Okay, now I've got to... Uh, Nos, köszönöm. Maradt még két kérdés, az egyik Kaffa úr, és a másik pedig Bucsil úr. Parancsoljon először Kaffa úr. Uh, oui, j'avais une question. Uh... Lenne egy kérdésem általános jellegű a, az előadókhoz. A jó egyensúly szerintük a verseny és a koncentráció egy formja, formája között uh, amelyet az indokolna, hogy a, a piacot a kereslet kínálat törvényei határozzák meg. Tehát, hogyha most több ö, helyszínen találkozhat az ajánlat és a kereslet, akkor töredezettség jön létre sokféle árral és a költségek növekedésével a piaci szereplők számára. Ugyanakkor nem beszélek itt feltétlenül egy egységes pán-európai tőzsdéről, de hogyan lehet megtalálni a helyes egyensúlyt a szükséges verseny között, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsák a szolgáltatók, és a szükséges koncentráció között, amely az ágazat működéséhez kapcsolódik, a tőzsde működéséhez, amely összehozza a szereplőket. A MIFID-nek önök szerint hogyan kellene válaszolnia erre a Nincsen tolmácsolás erre a problémára. Oh. Van egy probléma a kabinnal, furcsa zajok érkeznek. That's enough. I listen to it in German as well. So everything is functioning. Is German is functioning. Is a... Most mindenki működ, minden működik, működik a tolmácsolás is. Ha németül szeretne beszélni, az is jó. <laughs> So, um, Euh, oui, donc la première question, je sais... Tehát az első kérdés, nem tudom, hogy hallották-e az előadók, ezt nem ismétlem meg. Tehát, hogy mi a jó egyensúly, jó egyensúly ezen két funkció között. A második a magas frekvenciájú kereskedésre vonatkozik. Számos beruházás befektetés történt, erre emlékeztettek, de ezen befektetések kérdés, hogy rentábilisak voltak-e? Tehát jogalkotóként azt hiszem elmondhatjuk, hogyha vissza kell térnünk más működési szabályokra, meghatároztuk tehát a szabályokat, a beruházások megtörténtek, és ezek rentábilissá váltak a keletkezett haszon révén, akkor most megváltoztatjuk-e a szabályokat, ez része a legitimitásunknak. Tehát most nem lehet hirtelen megváltoztatni a szabályokat. Most a magas frekvenciájú kereskedelem hasznára vonatkozóan a Financing Watch tanulmányokat készített, azt megállapítandó, hogy ki nyert, ki veszített ezeken. Tehát aki a másodlagos piacokon vásárolt, az nem hozott ezzel létre új értéket. Itt a beruházási alapokról volt szó, és az a benyomás alakult ki, hogy ez elszakadt az állandó piactól ezek az ügyletek. Kérdés tehát, hogy létre lehet-e hozni az egyensúlyt az egyesek szemére megvalósuló haszon és a mások szemére megvalósuló veszteség között. Filip Poná úr, nem tudom, válaszoltam már erre a kérdésre. Ha már válaszolt, akkor ellenézést, hogy még egyszer felteszem a kérdést, de a megkülönböztetési kritériumok a, a jó ö, likviditás és a rossz ö, likviditás között, amelyek azt eredményezik, hogy végül a rossz pénz a jó pénzt elüldözi, és a rossz tranzakciók, a rossz ügyletek elüldözik a jókat, és a tőkepiacot egyre inkább kaszinóvá változtatják ezek, és nem pedig a valódi pénzügyi piac működésévé. Ja, dankeschön. Klute úr, köszönöm szépen. Most a jelentéstevő a bevezetőjében kifejezte, hogy nagyon fontos a következetes és átfogó szabályozás, Olle Schmidt kolléga pedig utalt arra, hogy a túlszabályozás veszélyes fennel fennáll. országomban már felhívták a figyelmemet arra, hogy nem lenne értelme annak, hogy mindent a MIFID keretében szabályozzunk. Tehát először is nincs értelme annak, hogy mindent a MIFID alá vegyünk, és aztán átláthatóságra törekedjünk, de például a kibocsátó kibocsátás kereskedelem esetében kérdés, hogy ennek van-e értelme szintén a MIFID alá vonni ezt a területet. Ezért a szakértőket az, arról kérdezem, hogy hogyan látják ezt észszerűnek, tartják-e a bizonyos esetekben való kivételeket engedélyezni, vagy inkább azt mondanák, hogy nincs értelme a kivétel szabályozás engedélyezésének? Lord, just, yeah. Ez akkor megvoltak mind a ketten? Mind a kettőjük az intézte a kérdését. Hát akkor kezdjük a válaszadást. Aki óhajtja kezdeni, Filipponától is kezdheti. Mennyi idő legyen? 15 perc? A, ami a versenyt és a monopóliumokat illeti az erről szóló vitát, illetve arról azt, hogy van-e valami természetes egyensúlya a piacoknak. Hát ez nehéz megmondani. És mondjuk egyetértek a szomszédommal, a tranzakciók költsége csökkent. Nem ismerem az adatokat persze, tehát hogy mennyi a kereskedés összköltsége, de a tranzakciós költségeket segítette a verseny. Én nem mondom, hogy nincs megállapodás, de mondjuk a mi adataink legink, azt mutatják, hogy csökkentek ezek a költségek, tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy hasznos volt a több verseny. Több cég 2005-2006-ban, ahogy utaltam, panaszkodtak, azt mondták, hogy ó, oh, Istenem, ez a sok befektetés, hát ez nekünk nagyon költséges, túl költséges, és részletes beszéléseket készítettek, hogy micsoda hatalmas költség a MIFID elvárásainak megfelelni, milliárdokról van szó, és tessék, mégis versenykép, versenyképesebb lett mindenki. Tehát arról persze dönteni kell, hogy milyen fokú versenyre van szükség. Amikor elkezdtünk, 2001-2002-ben elkezdtük ezt a munkát, akkor szerintem túl sok monopólium volt, most sokkal inkább versenyorientált piacunk van, nem teljesen érvényesül a verseny, mert a blue chipek leginkább a hazai piacokon jelennek meg, tehát ott kereskednek velük, más platformokon nem. De tehát még mindig látható, hogy lehet mit tenni ebből a szempontból. Ami a kft t illeti, hogy most akkor legyenek-e erre vonatkozóan szabályok, vagy sem. Szerettem volna válaszolni egy másik kérdésre, Göbbelsz úr is kérdezett ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy az árfeltárást akadályozta-e akadályozták -e ezek a szabályok? Nem. Minden egyes tanulmány azt mutatja, hogy még a nagyobb befektetési összegekkel sem akadályoz, volt ez akadályoztatva, sőt, az árfeltárás javult. A HFT-t alkalmazott cégekre vonatkozó szabályok azonban azt próbálják megakadályozni, hogy a piacok mondjuk megakadjanak. Az USA-ban például ilyeneket elfogadtak a flash crash után, és a MIFID második változatában a bizottság ugyanezt javasolja. Vesztesek és nyertesek, hát tegyük fel mondjuk a kereskedési költségeket nézem, ezek csökkentek, a menny- csökken mennyiségek mellett is, azért meg kell nézni a statisztikákat, a tőzsdéket, hogy milyen mértékben csökkentek a volumenek. Még a csökkenő volumenek mellett is csökkentek a tranzakciós költségek. Számomra ez azt mutatja, hogy a verseny igenis egészséges volt hát, hogy mi a nagy frekvenciájú kereskedés helyes formája és a helytelen formája, hát nem tudom, ez a végrehajtó intézkedés, végrehajtás intézkedésektől függ, amit majd az ESMA javasol. Végül pedig az utolsó kérdésre válaszolnék, hogy a MIFID mindenre kiterjedjene. Hát egy picit az az érzésem, hogy megpróbál a MIFID mindenre kiterjedni, új dolgokat is beemelni. A bizottság három, javasl- három különböző kategóriát javasol, az ESMA is beszállt ide és egyre tett javaslatot nem a tranzakciós jelentéstételre gondolok, hanem a másik két javaslatra, amely gyakorlatilag ugyanaz lehetne. Aztán itt van a kibocsátás kereskedelem. Hát nem tudom, ezt is be lehet ide emelni. Nekem ezzel kapcsolatban nincs különösebb véleményem. Hogyha valamit felülvizsgálnak, akkor általában keres, keresik az igazolást arra, hogy miért is vizsgálják felül, akkor beépítenek mindenféle újdonságokat. Uh, peut-être répondre à en français, vous dérange pas. Nos, franciául beszélek, hogyha nem zavarja önöket. Nos, nézzük a verseny és a koncentráció közötti egyensúlyt. Nyilván a versenynek kellene előnyt élveznie, mert ez nyomást gyakorolna, és ez azt jelenti, hogy kevésbé drágák lesznének az ügyletek. És valóban az ügyletek költségei csökkentek, de a végső, végső befektőtékre nem hárították azért ezeket át, tehát nem jutottak el oda. Nos, mindesre a költségek csökkentek. Hát a díjak, azok az árak, azok más kérdés, hiszen egy olyan törezek, töredezettség jött létre, amely után jött ugye a technológia, és ez valamennyire segített. De alapvetőbb kérdés az, hogy hogyha abból az évből inderünk ki, hogy a versenynek vannak előnyei, akkor nagyon fontos, hogy egyenlő szabályozási szintet hozzon létre. Tehát ugyanis a különböző piaci részeknek különböző szabályozás vannak. Tehát, hogyha verseny van, akkor legyenek egyenlő szabályok. Mert hogyha vannak olyanok, például a piacfelügyelettel kapcsolatban vannak szabályozott részek, és ez azt eredményező, hogy vannak olyan piaci részek, amelyek sokkal magasabb szinten vannak, mint a többiek. Ez a piaci visszaéléseket szabályozza. Hogyha nem ugyanazokat a szabályokat ö, ö, ö, szabjuk meg mindenkire, akkor nyilván versenytorzulás lesz. Nos, ezt a logikát a végsőkig lehet feszíteni. Nem válaszoltam arra, hogy mit teszünk arra, hogyha nem lehet már finanszírozni bizonyos kérdéseket. Tudjuk, az IPO, tehát az Initial, Initial Public Offering-gal kapcsolatban nem lehet csak a másodlagos kereskedésre koncentrálni a blue chipek esetében. Jó, tehát legyen verseny, de kiegyenlített verseny, tehát mindenki ugyanazt csinálja. Jó, ez volt az egyik kérdés. Aztán, hogy a Finance Watch-nak van egy ilyen tanulmánya, a válasz erre nem, hogy jövőben lesz-e ilyen tanulmány, jó, hát jó, jó gondolat, de technika szempontjából nem egyszerű, hiszen ehhez szükség van a statisztikai információra, de nagyon szép téma lenne ez nagyon komoly tanulmányt eredményezne. Hát ennél jobb választ nem tudok adni erre. A különbség tétel, a jó és a rossz HTF között a válasz egyszerű. Mely a HTF-nek az a része, amely a, a kétfajta likviditást létrehozza. Tehát a végső befektető egy valós befektető, aki eh, eh, eladni akar, és találkozik egy valóban jó befektetővel, aki vásárolni akar, akkor, eh, akkor és ezek találkoznak, akkor az nagyon jó. Aztán a market makerök, azok ezt a kettőt találkoztatják. Ez egy nagyon, ez egy szakma, ez egy nagyon nehéz szakma, de likviditást hoz, hoz létre. Nos, tehát ez a kétfajta lehetőség van. Na most a HTF során az igazi befektető találkozik egy igazi befektetővel? Nem. Tehát ehhez is szükség van úgynevezett market makerökre. Tehát ez felveti a technológia kérdését, egy olyan technológiáját, amely lehetővé teszi ezt a piac létrehozást, tehát a market makinget, tehát hogy legyen egy vételi és egy eladási ár, és likviditás hozzon létre, akkor ez egy jó technológia lesz, ugyanis ez jó HTF-et fog létrehozni. Ennek akkor lenne értelme mert hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez. aztán, hogy mentességet kell a kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatban biztosítani. Az őszinte válasz arra, ahogy a kollégám is mondta, nem sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, de az összes mentességgel kapcsolatban én nagyon óvatosan eh, és nem különösebben bizakodóan járok el. Épp ezért nem akarok olyan választ adni, amin nem gondolkodtam el. Tehát arra azt javasolom, hogy tegyük még majd, térjünk még majd vissza erre a kérdésre. Um, I'm going to move on to the... Nos, rá szeretnék akkor térni a második részre, ami a befektetők védelméről szól Hát az a kérdés, hogy mennyire hatékonyan vérik a javaslatok a lakossági befektetőket a piaci fejlemények fényében, a MIFID egy óta. Első hozzászólunk Verena Rossz, aki az Európai értékpapír piaci Felügyeleti Hatóság képviseletében van itt. Fel. Köszönöm szépen Ferber előadó úrnak, elnökasszonynak és európai parlamenti kollégáknak, hogy meghívták az ezmát, hogy erről a fontos témáról szóljon. A MIFID felülvizsgált változatában a lakossági befektetők védelme erősödik. Ezt üdvözöljük. A bizottság javaslatai lehetőséget biztosítanak arra, hogy a már a MIFID által bevezetett befektetővédelmi keretek, amelyek harmonizáltabbak voltak és sikeresek is voltak, hogy ezeknek a lehetőségeit jobban kihasználjuk, a MIFID 2 javaslatai még további előnyöket tudnak hozni. Mivel szorít minket az idő, csak öt területre összpontosítanák, összpontosítanék, és itt elmondanám, hogy mi az ESMA véleménye, hogyan tudunk előre lépni a fogyasztók védelme, védelmének területén egy egyre összetettebb és töredezettebb piacon. Először is a nemzeti felügyeletek, illetve az ESMA hatásköröket kap, hogy beavatkozzon és megvédje a befektetőket a nem megfelelő termékektől, szolgáltatásoktól, azáltal, hogy ezeket betiltja, és ez szerintünk nagy ugrás előre. Az új világ, amiben élünk, tette ez szükségessé, nagyon gyors az innováció, a pénzügyi piacok egyre bonyolultabbak, a termékek is egyre összetettebbek, és egyre több lakossági befektető vesz részt ezeken a pénzügyi piacokon. Tehát ezek a fejlemények szükségszerűvé teszik azt, hogy a befektetők védelme magasabb szintű legyen. Kiegyensúlyozottnak tűnik a javaslat, mert lehetővé teszi a nemzeti fellépést is, illetve az európai szinte megvalósuló koordinált fellépést is. Azonban elég nagy kihívás lehet ez a gyakorlatban az egyszerű elmélethez képest. Az ESMA számára az a nagy kihívás, hogy koordináljon, hiszen a kompetens hatóságok bármilyen lépést megtehetnek. Az ezmának tehát figyelembe kell venni azt, hogy egyes nemzeti kezdeményezések mondjuk megfelelőek lehetnek egyes nemzeti sajátos kockázatok kezelésére, azonban más piaci problémák közös aggályokat vetnek föl szerte az Európai Unióban, vagy legalábbis több tagállamban. És ez azt jelenti, hogy az ezmának az elkerülhetetlen különbségeket kezelnie kell, és ennek megfelelően kell koordinálni, tehát el kell kerülnünk azt, hogy olyan nemzeti intézkedések legyenek, amelyek aztán potenciálisan a piac további töredezettségéhez vezetnek, vagy pedig összezavarják a fogyasztókat. Egy másik kérdés a beavatkozási hatókör értjük a beavatkozás korlátozását, illetve a biztosítékokat, de azt mondjuk, hogy biztosítani kell azt az ezma számára, hogy ha valódi kockázatok vannak, akkor gyorsan tudjon reagálni. Ez volt az első téma. A másik téma pedig a megfelelőségi normák. Szerintünk a jelenlegi MIFID-et még lehet tovább javítani két további területen. Az egyik az az, hogy a tájékoztatás jellegéről további információt adnak, tehát hogy ez független vagy sem. A másik pedig, hogy megpróbálja kiegyensúlyozni azt, hogy jutalékért nyújtanak bizonyos szolgáltatásokat harmadik felek. Az a javaslat, hogy a független tanácsadás esetében ne lehessen jutalékot vagy díjat szedni. Semmilyen harmadik fél ne kaphasson díjat vagy jutalékot ezért. Tudjuk azt, hogy ha csak a független cégekre vonatkoztatjuk ezt a tilalmat, akkor ez torzíthatja a piacot, mert a tanácsadók egész egyszerűen kihajítják a független címkét az ablakon, és továbbra is megkapják majd a jutalékaikat. Óvatosnak kell lennünk, nagyon fontos tisztázni azt, hogy a, milyen típusú tanácsot kapnak a fogyasztók, hogy ők ezt értsék, és a bizottság javaslatai szerintünk ebben a bonyolult kérdésben egy kiegyensúlyozottak. A harmadik dolog, nagy örömmel látjuk azt, hogy a jó végrehajtási gyakorlatok, illetve az erre vonatkozó keret tovább erősödik, Ezáltal javul az információ minősége, amelyet az ügyfelek a brókerektől kapnak nem csak a teljesítési politikákra vonatkozik ez, hanem a teljesítési helyszínekre vonatkozó információ is javul, és nagyon fontos, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre a kereskedési helyszínekről mi azt támogatjuk, hogy a befektetők számára nagyobb átláthatóság valósuljon meg, és hogy értsék az ügyfelek azt, hogy az ő megbízásaikat végül soron hogyan teljesítik. A negyedik terület, ahol valódi fejlődést látunk, az az a javaslat, hogy a harmadik országból származó cégek, illetve piaci operátorokra vonatkozó szabályokat harmonizálják az EU-ban. Az integrált egységes piac egy olyan piac, amelynek konzisztens szabályai vannak a hozzáférésre vonatkozóan. Azonban óvatosan kell eljárnunk, hogy a megfelelőségi kritériumok, illetve a hozzáférésre vonatkozó korlátozási szabályok ne vezessenek oda, hogy a harmadik országból származó cégeket egész egyszerűen kizárják ezekről a piacokról, mert ez nagyon káros lehet a befektetők számára is, illetve a cégek számára is, hiszen tudjuk, hogy mennyire egyre inkább globális jellegűek a pénzügyi szolgáltatások. Ötödik, üdvözöljük a PRIPEK megjelenését, ezek a lakossági befektetési termékcsomagok, sokkal következetesebbek az erre vonatkozó szabályok. És az ESMA támogatja azt, hogy a, függetlenül attól, hogy milyen jellegű termékekről beszélünk, milyen jogi keretekről, hogy a fogyasztók védelme erősebb legyen. A közös bizottságban a szabályozó testületekkel, felügyelő testületekkel együttműködve azon fogunk dolgozni, hogy mindenütt ugyanolyan feltételek legyenek, tehát ne lehessen a felügyeleti arbitrázs ne valósulhasson meg. Zárásként pedig hadd mondjam, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy a MIFID irányában már eleve átfogó szabálygyűjtemény szerepelt a befektetők védelmére, és az elmúlt négy évben sok előrelépés történt az EU-ban. Persze az előrelépés közben nagyon fontos, hogy ne csak a szabályozás megváltoztatására figyeljünk oda, hanem arra is, hogy ennek a végrehajtását felügyeljük és tartassuk be méghozzá következetesen szerte az Európai Unióban. Ez egy másik terület, amelyre az ESMA figyelmet fog fordítani, tehát az irányelv megfelelő végrehajtása és a felügyelet, az a MIFID egyután is hozzánk tartozott, és a MIFID 2 esetében is így lesz, most a tárgyalások során és később is. ESMA és a CESR, ugye az előfutára, fontos szerepet játszott abban, hogy támogatta a munkát, a MIFID egy végrehajtását, és reméljük, hogy erre a munkára építve tudjuk a MIFID 2-t ki, részletesen kidolgozni. Ez ma támogatja a parlamentet, a bizottságot és a tanácsot az elkövetkezendő jogalkotási eljárában, és hozzá kívánunk járulni ahhoz is, hogy bármilyen technikai normát kiadjunk, hogyha az európai jogalkotók ezt úgy gondolják. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Jean-Pierre Jouet következik, aki a pénzügyi piacok hatóság elnöke Franciaországból, és köszönöm szépen Jouet úrnak, hogy elhozta ezt a részletes összefoglalóját, amit oda fogunk adni a képviselőknek, de most öt percre megadom önnek a szót. Merci beaucoup, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony, Ferber jelentéstevő úr, hölgyeim és uraim! Van egy írásos változatom, amely a parlamenti képviselők rendelkezésére áll, ami, ami elhangzott azután szeretném kiemelni, hogy az irányelv felülvizsgálata egyszerű, Először is a piacokon az árakat átlátható módon kell képezni a gazdaság finanszírozásának szolgálatában, másrésztről biztosítani kell valamennyi befektető védelmét. Számunkra az első irányelv mérlege nem jó, a piacok töredezettsége alakult ki, egyenlőtlenségek a versenyfeltételek tekintetében a piacok és a helyszínek között, a trading ott frekvencia, magas frekvenciájú kereskedés nem ellenőrzött formája alakult ki, és eh, ahogyan ez elhangzott, a töredezettség eh, problémákat vet föl, a eh, nem megfelelő átláthatóság problémáját, tehát a befektetők a piachoz fordulnak, noha a növekedés hiánya számos európai országban a hitelezés visszaesése szükségessé teszi, hogy a gazdaságot átlátható módon finanszírozzuk. Tehát átlátható kibocsátókra, befektetőkre és megtakarítókra van szükség. A stabilitást és átláthatóságot kell helyreállítani a piacokon, hogy valódi ö, piacok alakuljanak ki a spekuláció helyett. Technikai szinten szeretnék kitenni néhány pontra, amelyek megtalálhatók írásos beszámolómban. Egyrésztről itt a pénzügyi termékek forgalomba hozataláról van szó. Itt három kulcs eleme van a bizottság javaslatának. Az első a veszélyes termékek betiltása nyilván a pénzügyi innováció nem mehet a befektetők védelmének kárára. A második dolog a komplex termékek forgalomba hozatala, ahogyan Verena Rossz is aláhúzta, fontos ez, is talán a szöveg itt javítható. Fontos tehát alternatív kezelési stratégiák kialakítása, akkor is, hogyha nincs különösebb elővigyázatosság, amely szerepelne a ö, beszámolóban. A harmadik ö, téma egy ö, transzverszális kezdeményezés, a befektetők védelme és az információk nyújtása számukra, azaz, hogy melyek, azok, melyek a banki, pénzügyi, illetve biztosítási termékek, ezektől függetlenül, hogy milyen jellegű termékről van szó, tehát itt a három ágazati termékek vonatkozásában a bizottság javaslata szerintünk nem mutat helyes irányba. Az ügyfelek részére való tanácsadásnál nincs egységes jogi keret. Másodszorban, ami a piacok szervezését illeti biztosított átlátható ö, piacokra van szükség, hogy biztosítsuk a piacok integritását ehhez a szabályozóknak hozzá kell férniük ö, a helyszínekhez, illetve az azok által kezelt értékpapírokhoz, valamint az ott zajló ügyletekhez is, és ahogyan kiemelték, a piacok stabilitásának biztosításához a ö, hirtelen összeomlásból levont tanulságokat is figyelembe kell venni, és ö, így lehet jobban a magas frekvenciájú ügyleteket is szabályozni. Az eszmárak mindenképpen beavatkozási lehetőséget kell biztosítani. Ami az átláthatóságot illeti, egyrészt itt van a szabályozott piacok, vagy az MTF-ek kérdése, és nagyon kevés kivételt kell engedélyezni. Az új platformok, az OTF-ek létrehozása, amelyek át átmeneti rendelkezések tárgyát képezik, ettől ambiciózusabbnak kell lenni, és egy átlátható multilaterális jogást kell ezeknek a helyszíneknek biztosítani. Végezetül a tranzakciók vonatkozásában az a cél, hogy a szabályozók megfelelően eljárhassanak, és egy egységes központi nyilvántartást hozzanak létre, amelyet nyilvánosságra kell hozni a lét, lebonyított ügyletek vonatkozásában. Az eszmének pedig valódi hatáskört kell adni az átláthatóság és az adatok konszolidációja tárgyában, egyben a befektetők védelme érdekében. Köszönöm szépen. Uh, thank you, and, um... Köszönöm szépen. Most pedig Pia Nóra Kaupi asszony következik, amely a Finn pénzügyi szolgáltatók szövetségének az igazgatónője újból szeretettel üdvözöljük. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kollégák, az előadónak is megköszönöm a munkát, köszönöm, hogy megint meghívtak a parlamentbe. Ez az első alkalom, hogy most ezen az oldalon ülök. Nagyon érdekes hallgatni a szakértők véleményét a MIFID 1-ről a MIFID egy korábbi előadójaként én azt mondanám, hogy jót tettünk, szerintem jó célt szolgált ez a jogszabály, és most itt a felülvizsgálat, ahogy az előadó mondta, az európai a piacok szabályozásának a mérföldköve. Ezért ennyire fontos, hogy ezt az eszmecserét ma lefolytassuk, és nagy megtiszteltetés, hogy itt, lehet itt lehetek. Általános megjegyzés a fogyasztók védelméről. Hát először is a felülvizsgálatra vonatkozó bizottsági javaslatok sokat javultak, a konzultációhoz képest, ugye, ami az első változat volt, most sokkal jobbak ezek a javaslatok, de még mindig vannak aggájaink. Persze az, hogy világosak a szabályok és egységesek szerte EU-ban, az nagyon fontos számunkra, és az is, hogy a befektetők, illetve a cégek bizalma meglegyen a piacban. Azonban van egy-két hely, ahol a bizottság érvelése nem mindig meggyőző. Szükségtelenül korlátozzák a befektetők választási lehetőségeit szerintünk újabb korlátozások és felelősségek vannak, amelyek nem igazoltak, és ezek a lakossági ügyfelek számára nem előnyösek. Az egyik dolog az az, hogy nem telt el elég idő ahhoz képest a MIFID életbelépését számítva, hogy ahhoz, hogy láthassuk ennek az előnyeit, hátrányait, illetve hogy láthassuk a gyenge pontokat, amelyek bebizonyosodtak már. Túl rövid volt az eltelt időszak. A javasolt változtatások azok általában a nagyobb piaci tapasztalatokra alapozódnak, nem pedig a kis piacokra. Az volt olyan javaslat, amelyet az Európai Parlament kérésére fogadtak el, és fontos szerepe lehet ennek a jövőben. Ezek a bizottságok eh, figyelemmel kísérhetik például a MIFID 2 végrehajtását, és fontos szerepet játszhatnának abban is, hogy eh, meghatározzuk, hogy mely termékek számítanak összetett terméknek, és melyek nem, és hogyan lehet a befektetőket még a kereskedés előtt védeni. Most hadd tegyek rá a megjegyzéseimre. Ferber úr is kihangsúlyozta a parlamenti vélemény bemutatása során az úgynevezett ex ante terméktiralmakat. Szerintem elég a jelenlegi szabályozás, ami megvan a fogyasztóvédelmére, hogyha bankok, illetve befektetési szolgáltatók nyújtanak szolgáltatásokat a pénzügyi piacokon. Hát evidens az, hogy a közvetítők kell, hogy feleljenek azért, hogy megfelelő eljárásokat alkalmaznak és betartják a szabályokat, és ez a termék innovációs szakaszra is vonatkozik. Van egy világos tendencia, ESMA és a nemzeti szabályozók, felügyeleti testületek képesek el, hogy legyenek beavatkozni az innovációs folyamatba, illetve megakadályozhatják, hogy bizonyos termékekkel kereskedjenek, hogyha azok veszélyesek. Általában azt tapasztalható nemzeti felügyeleti testületeknél, hogy további szabályokat vezetnek be, további korlátozásokat az irányelven meglevőkhöz képest. Általában ez további garanciát biztosít arra, hogy az új termékek nem jelentenek veszélyt a befektetők számára. Tehát, hogy miért kellene betiltani a struktúrált termékeket már eleve előre, vagy az összetett termékeket előre, ezt nem látjuk Eh, ennek nincs oka. Megvannak ezek az innovációs bizottságok, amelyekről említett, eh, amelyeket említettem, amelyekhez a parlament ragaszkodott, ezek végig tudják kísérni a folyamatot, megnézhetik a piaci gyakorlatokat eh, általánosabb szinten, nem pedig esetenként elemezve az egyes termékeket. A második dolog, amit mondani akartam, az a csak teljesítésre vonatkozó szolgáltatások. Ugye Ferber úr is mm, feltette a kérdést, hogy fontos mennyire fontos meghatározni, hogy mely a 25-ös cikkben, a javaslat 25-ös cikkében, hogy melyik termék összetett, illetve melyik nem. Szerintünk, amik a csak a teljesítésre vonatkoznak, ezek a szabályok nem eléggé alátámasztottak. Mert például kis piacokon, a különösképpen a skandináv országokban ezek a szolgáltatások nagyon fontosak, és az ügyfeleknek költséghatékony szolgáltatásokat nyújtanak, az internetbankon keresztül elérhető. És tapasztalatunk szerint semmilyen fajta piaci rendellenesség, hiba, bukás nem következett be ezen a területen, tehát a, csak a teljesítési szolgáltatások terén. Úgyhogy nem lehet azt megakadályozni, hogy az ügyfelek tudatosan kockázatot vállaljanak. A rendeletnek tehát nem szabadna a befektetők magatartását szabályozni, hanem azokat kell védeni, akik tanácsot kérnek a szolgáltatóktól. Ne felejtjük el, hogy ezt a fajta szolgáltatást csak akkor ö, nyújtják, hogyha ezt az ügyfél kezdeményezte. Aztán még ö, az is, hogy ö, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó befektetési vállalkozások szolgáltatásait két külön csoportra osztják, ennek sincsen sok értelme. Lehetnek nagyon összetett termékek, amelyek tulajdonképpen sokkal kevésbé kockázatosak, mint mondjuk egy egyszerű termék. Azt, sem tám- azt a módosítást sem támogatjuk, amely mondjuk megtiltaná a szolgáltatások kombinálását. Tehát, hogyha valaki hitelt vesz fel, az még egy másik fajta szolgáltatást is igénybe vehet, tehát adhat egy teljesítési megbízást. Ne, nincs arra semmi ok, hogy ezeket ne lehessen egyszerre igénybe venni. hogyha a hitelt mondjuk egy harmadik fél nyújtja, akkor a felhasználó, a befektető, aki hitelt kap egy harmadik féltől, kaphat tanácsot és adhat megbízást egy másik vállalkozásnak. Ez nem zárja ki egymást. A MIFID 2 fogyasztóvédelmi további előírásaival egyetértünk. Felber úr feltette a kérdést az a kapcsolatban, hogy mi, mi is a független tanácsadásra vonatkozó helyzet. A jelenlegi szabályok, amelyek az ösztönzőkre vonatkoznak, eléggé újak. Tehát szerintünk először a jelenlegi rendeletet kellene megfelelően végrehajtani, és a hatásait értékelni, mert most túl korai az, hogy az ösztönzőkre vonatkozó szabályokról már is ítéletet mondjunk. Van egy külön anyag az ösztönzőkre vonatkozóan, amely a jó gyakorlatokról szól, ezt tavaly jelentették meg, szerintem ezt érdemesebb lenne részletesebben elemezni. Ami a portfólió kezelést illeti, ezek az ösztönzők, a jutalékok tulajdonképpen az ügyfelekre, az ügyfelekhez kerülnek át, tehát így számukra olcsóbbá válik a szolgáltatás. Ha nem megfelelő a profit, akkor az ügyfél elégedetlen. Nem szeretnénk elégedetlen ügyfeleket látni Európában. Általában a költségekre ugyanúgy tekintenek az ügyfelek, hogyha a díjak magasak, a nyereség alacsony, akkor általában a portfólió kezelési szerződést megszakítják. Általában alacsonyabb díjért próbálnak ilyen szolgáltatást elérni, és az, hogyha az ösztönzőket betiltanák a portfólió kezelésben, akkor az azt jelenteni, hogy az ügyfeleknek többet kellene fizetni és eredetileg ez volt az egyik szándéka a MIFID-nek, hogy megfelelő termék skála álljon az ügyfelek rendelkezésére, hát nem az volt a cél, hogy akkor ez a fajta szolgáltatás megszűnjön, vagy ez a fajta termék megszűnjön. Végül pedig, ami a független tájékoztatáson túl szerepel, nem csak ezt kellene ö, módosítani, hanem még a terminológiát is egy kicsit világosabban kellene megfogalmazni, hogy mi vonatkozik a közvetítőkre, és a közvetítők által nyújtott tanácsadásra. Azt leírják, hogy a tanácsadás az ügyfél érdekeit kell szolgálja. Hogyha a parlament a bizottság javaslatát támogatja, miszerint egy társaság önkéntesen vállalja, hogy nem fogad el pénzügyi ösztönzött jutalékot, tehát az ügyfél fizet a tanácsadásért, akkor nevezhetnénk ezt fee-based service-nek, azaz díj alapú szolgáltatásnak, tanácsadási szolgáltatásnak. A jutalékok vagy ösztönzők tilalma az ilyen független szolgáltatások, független tanácsadás esetében valóban értelmes lehet. Mert ha nincsen valóban független tanácsadás, akkor az nem megfelelő az ügyfelek számára, tehát ez a tilalom azt hiszem a bizottság javaslatában igen jól alátámasztott. Sajnos nem kapcsolta be a mikrofonját az elnök, ezért a tolmácsok nem hallják, hogy mit mond. Uh, we're running 35 minutes behind time, so I'm... Nos, eh, késlekedünk, tehát most már nem fogom eh, engedni, hogy így eh, elhúzzák az időt. Ferber úr. Köszönöm, elnök asszony. Egy nagyon érdekes ponthoz érdek, érkeztünk a három előadó egymás után meghallgatása után felvetődik itt a kulcskérdés. Egyrésztről rossz asszony az ESMA, hogyha a bizottsági javaslatot elfogadnánk, akkor átfogó ö, tilalmi jogot kap, ami természetesen ex post jellegű. És emiatt, kedves Pianóra, meg kell válaszolni a kérdést, hogy nem lenne jobb ex ante jellegűen megnézni egyes termékeket, az eszmának mindent meg kell engedni, ami lehetséges, és aztán, hogyha valami rosszul megy, akkor kell játékszabályokat kitalálni az eszmának arra, hogy hogyan tiltson be egy terméket. Tehát itt ez egy általános záradék, amely a bizottság szövegében szerepel, egy átfogó tilalmi szabályozási lehetőséget kap az ESMA, de csak utólagosan. Tehát komolyan meg kell válaszolni ezt a kérdést nekünk, jogalkotóknak, kedves, li, kedves pianóra, te is része vagy ennek a folyamatnak, tehát nagyon jól tudod ezt. Tehát csak ex post jellegű tilalmat én túl kevésnek tartom. És a második kérdés, ez a független és nem független tanácsadás kérdésköre. Ahol szintén nem tudom, hogy jók-e ezek a terminusok, de hallottunk már egy, egy javaslatot, hogy az független tanácsadást át kellene nevezni, egy másik terminust kellene találni. Vannak-e már ilyen jellegű megközelítések, illetve ez a termékhez kapcsolódna-e? Itt ö, olyan javadalmazásról van szó, amely a termékben rejtetten szerepel. Tehát itt nem tudom, hogy az átláthatóság a terméknél talán segítene, hogy különbséget tegyünk a független és nem független tanácsadás között. És egy utolsó észrevétel, itt az Ekon szakbizottság Okay, so let, let me put those two Jó. Akkor rossz asszony akarjon, akar először válaszolni? Vagy melyikük akar? Rossz. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy szabályozóként mindig nehéz egyensúlyt találni abban, hogy hogy egyes termékeknek a termék jóváhagyásába beleszóljon. Vannak olyan nemzeti szabályozók, akik ezt gyakran, gyakran megteszik, például a francia ENF, de általánosságban több eszközt használnak arra, hogy eh, korábban közbelépjenek a termékfejlesztésben és a termékpiacra eh, forgalmazásának kérdésében. Ezen kívül fontos kérdés, hogy nem tudják már előre tudni, hogy milyen fajta kérdések merülnek fel. Vannak olyan termékek, amelyek esetében tudjuk előre is, hogy a, a végső felhasználó fog veszteni, és akkor lehet, hogy épp ezért egy proaktívebb szerepet akarnak játszani. De a más termékeknél inkább előre szeretnék tudni a hatást a piacra, és akkor gyorsan szeretnének lépni, hogy ezekkel a kérdésekkel meg tudjanak birkózni, amikor jelentkeznek. Kaupi asszony. Igen. Azt hiszem, hogy rossz asszony jó rátapintott, hogy a szabályozók előre nem láthatják, hogy melyik termékek lesznek károsak az, az ügyfél számára de említette, hogy előre nagyon nehéz meghatározni, hogy mely termékek lesznek kockázatosabbak az ügyfél számára. Ezért utólagosan kell ezt megtenni, és amikor én említettem ezeket az előzetes tiltásokat, akkor pontosan a nemzeti szabályozókra gondoltam, hiszen több olyan ország van, ahol előzetesen jóvá kell hagyni ezeket a termékeket, mielőtt a piacra kerülnének, és a befektetékhoz. Dániában például különböző címkéz, színeket használunk a címkékben, mint a piros, sárga és zöld fény lámpa a közlekedésben. És ez végül is nem helyesen lett használva, tehát a befektetők úgy érezték, hogy kevésbé kockázatosá tett bizonyos termékeket. Persze nem így volt. Tehát lehet, hogy a MIFID motivációjával szemben történik ez. Tehát az összetett termékek esetében különböző ellenőrzések vannak, de ezek már a MIFID egyben is benne voltak, tehát a, tájékoztatni kell az ügyfelet, tehát átláthatóság van és az ösztönzőket például azt mondják, hogy lehet, hogy teljesen meg kell szüntetni. Ugyanis a vevő a legfontosabb, hiszen nem kaphatják ugyanazt a szolgáltatást, hiszen az ösztönzést az általában az ügyfél számára teszik. Tehát ha a befektető azt szeretné, hogy minden ösztönzőt megtiltsanak, akkor független tanácsra kellene, lenne szükség, azért, hogy a vevő tudja, hogy ez egy független szakértő, hogyha normális befektetői tanács van, akkor lehetnek benne ösztönzők, és a portfólió kezelésben is lehetnek, de meg kell állapítani, hogy milyen fajta ilyen ösztönzők lehetnek. Köszönöm. Elnök. Nos, akkor több kérdést is hallgatunk egyszerre azért, hogy időt nyerjünk. Goebbels úr, nem? A árnyék jelentéstevők Schmidt úr. Thank you very much, madam. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Rossz asszonytól szeretném megkérdezni, hogy milyen lehetőségei vannak a hatóságoknak, hogy minden kötelességüket teljesítsék mi az Európai Parlamentben azért harcoltunk, hogy hatékony legyen az ezma, erős legyen az ezma. A költségvetési, a személyi és technikai, tehát az IT eszközök, eh, amelyek a kötelezettség eh, teljesítésére szükségesek, megvannak-e? Ez, a, ez itt a kérdés. Nos, a rossz tanács és a betiltás kérdéséhez annyit mondanék, hogy a Bank of Ireland részvényeket vettem most tavasszal, és már is 75%-ot veszítettem. Most akkor ezt be kellene tiltani? De ezt nem viccnek használtam. Mert valóban hallottuk, hogy ez nagyon-nagyon összetett kérdés. Tehát, hogy az ügyfelek milyen fajta felelősséget kell, hogy viseljenek. Nem olyan benyomást kellene kell tennünk, hogy az ilyen fajta befektetés eh, nem kockázatos, hiszen ez nem használna a fogyasztónak, a, a lakossági eh, ügyfélnek. Tehát tökéletesen egyetértek azzal, hogy jobb szabályokra, szigorúbb szabályokra van szükség, de nagyon óvatos, kiegyensúlyozott szabályokra van szükség. Swinburne úr? Vagy asszony? Köszönöm szépen. Nagyon örülök ezeknek a megjegyzéseknek az ösztönzőket illetően és a független pénzügyi tanácsadók kérdésével, kezelésével kapcsolatban nagyon fontos, hogy mindenkinek egyenlő esélyt biztosítsunk. A harmadik ország pozícióját illetően szintén biztosítani kell, hogy hogy mindenféle piacokon és termékekben lehessen befektetni. Ugyanis olyan kérdésre koncentrálnék, amit nem hallottunk. Nos, nézzük a nagy kereskedési piacokat és a kis kereskedési, tehát lakottságú piacokat. Vannak-e szabályok a kereskedés előtti és utáni kérdésekre azért, hogy valóban hatékonyan működjenek a piacok? Aztán voltak megjegyzések az OTC-vel kapcsolatban. Szeretném a véleményüket hallani, hogy valóban csökkent az OTC száma, és hogy lehetne növelni a befektetői védelmet. Inkább egy kommentárom lenne, nem pedig kérdésem, hogyha ezt megnézem, hogy mennyire összetett ez az egész témakör, és Ole Schmidtnek mondom, hogy ez majd, hogy nem, ugye az ő esetében veszteséget szenvedett el, ezzel a befektetéssel, és kérdés, hogy valóban meg lehet-e szervezni a hatékony befektetői védelmet? Hogyan nézzen ki ez? Hogyan tegyük ezt meg? Tehát ez egyrészt magában a szabályban kell, hogy szerepeljen, tehát egy olyan szabályzást kell találni, amely védi a befektetőket, másrésztről pedig kérdés az, hogy hogyan lehet egy észszerű, érthető és áttekinthető módon a befektetőket egyáltalán tájékoztatni. A tájékoztatás is szerepel a szabályozásban, ez is hozzátartozik a befektetővédelemhez, de hogyan lehet áttekinthető információt nyújtani a befektetőnek, hogy egyáltalán felfogja, hogy fennáll kockázat veszi? Ez inkább egy kommentár. I think. Uh, Gozesz úr, van kérdése? Nincsen. Zsúje úr következik akkor. Köszönöm. köszönöm szépen elnök asszony udvariasságát, és Verena Rossznak is köszönöm az udvariasságát. Sajnálatomat fejezem ki több ok miatt, hogy nem voltam európai parlamenti képviselő, hiszen mindig nagyon nagy öröm önök előtt felszólalni, és sajnálom, hogy nem tudom, nem tudok annyira figyelni a hozzászólási időre, mint például Kaupi asszony, aki a parlament tagja volt. Nos, komolyabbra fordítva a szót. Nagyon jól tudja, jobban tudja nálam a kedves kolléganő, hogy hogyan is bánjunk az idővel. Plus sérieusement. Euh, Nos, komolyabbra fordítva a szót, két dolog. Ferber úr, teljes mértékben egyetértek önnel. Mm, még fontosabb, hogy van -e független vagy nem független tanácsadás, ettől még, font, még fontosabb az átláthatóság és az érdekkonfliktusok szabályozása. Ez tűnik számomra lényegesnek a befektetők védelmét illetően másodszorban. Franciaországban, ahogy Velena Rossz is kiemelte, szintén van az a szokás, hogy a termékeket ellenőrizzük azok összetettségében, és hogy válaszoljak a feltett kérdésre a befektetők védelmét illetően, nincs ok arra, hogy csupán az ex post szabályozáshoz tartsuk magunkat. Franciaországban már ex ante jelleggel tudjuk ellenőrizni a termékeket, tehát nem értem, hogy miért kellene csupán az ex post szabályozáshoz ragaszkodnunk, Nincs akadálya annak, hogyha dinamikus ez az iparág, hogy már előzetesen is kontrollálhatjuk ezeket a termékeket. Én ezt egyébként már elmondtam korábban is. Köszönöm szépen, elnök asszony, és most következik Verena. Um, if I try to... Köszönöm, hogyha megpróbálom a... megpróbálok néhány további kérdésre válaszolni, de ha térjek még gyorsan vissza a független tanácsadásra. Szerintem nagyon fontos, ahogy eh, Zsóé úr is mondta, hogy világos legyen a tanácsadó státusza. Tehát az, hogy ki ez a személy, és kinek az érdekében jár el. Ebből a szempontból az, hogyha megakadályozzuk azt, hogy az ügyfelek mondjuk összeférhetetlenségi konfliktusnak legyenek kitéve, ez nagyon jó. Ez visszavezet Oli Schmidt kérdésére. Oli Schmidt kérdésére persze van az ügyfélnek felelőssége. Kavel Temptor, ugye, tehát kerül, az ügyfél tudja, hogy mit is tesz. De azért támaszkodhasson arra a tanácsra is, amit kap. Nyilván nem vagyunk mindannyian szakértők, és hogyha, hogyha egy teljesítési alapú megbízást adunk, ami csak teljesítése vonatkozik, akkor mindenki legyen tisztában ennek a kockázataival. Hogyha pedig olyan ügyfelek vagyunk, akik tanácsadást is kapnak, akkor legyünk azzal tisztában, hogy függetlenül jár-e a tanácsadó el, vagy pedig az esetleges ösztönzők fényében. Ami az OTC piacokat illeti, szerintem a vállalati és lakossági kötvénypiacok összekapcsolódnak, tehát nehéz szétválasztani időnként a kettőt hogy melyik a nagyker és melyik a lakossági piac, de ettől függetlenül azért még a bizonyos méretű, volumenű kereskedések oda kell figyelni, ahogy ezt már hallottuk, a piacok méretét is, tehát nem lehet 100%-ban az összes elvárást átültetni a tök, tőkepiacokról, de ettől függetlenül nagyobb átláthatóságot kell megvalósítani ezekben az ágazatokban. Szerintem ez kell, hogy vonatkozzon a kötvénypiacokra is. Ami az OTC piacot illeti, tehát a tőzsén kívüli ügyleteket, az OTC csökkenés hogy hat a fogyasztók védelmére? Hát az átláthatóságot a piacon ez javítani fogja, és a, te, a az elszámolási szolgáltatásokat is javítani fogja, de azért meg kell nézni még további intézkedéseket, ezt a MIFID 2 meg is teszi, hogy hogyan gondoskodjunk arról, hogy legalább a piacok a lakossági felhasználók számára átláthatóbbak legyenek. Aztán pedig visszatérve a Ismit kérdésére, ami a költségvetést illeti, a személyzetet, hát igen, ez mindig is kihívás volt a számunkra, és én nagyon örültem annak, hogy a MIFID 2-ben láttam egy további pénzügyi rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy megfelelő erőforrásaink legyenek annak érdekében, hogy a MIFID-et végre tudjuk hajtani, de hát akkor is folyamatosan kihívást jelent majd nekünk ez az elkövetkezendő években, mert már eredetileg is rengeteg munkánk van a mifid kapcsolatban, plusz, hogyha végrehajtják teljes mértékben, akkor még több munkánk lesz. Azt hiszem különösképpen felhívták a figyelmet az informatikai helyzetre, kihívásokra, tehát már eleve az, hogy a felügyeleti szervek kiépítsék az informatikai rendszereiket, amelyekkel felül tudják vizsgálni a piacokat, figyelemet tudják kísérni a piac működését, hát már ez eleve nagyon nehéz. Még egy választás Swinburne asszonynak. válaszolva, hogy a Kaupi asszony a befektetők védelméről ugyanazt a megközelítést használnám, amit az előző megjegyzéseimben, a legelső megjegyzéseimben, hogy általában a nyereség érdekli az ügyfelet, és az világos, hogy a legjobb végrehajtásra vonatkozó szabály az csökkentette a tranzakció költségét. De ön is említi a kérdésében, hogy a kereskedés utáni infrastruktúra költsége nem csökkent, és lehet, hogy a parlament bizonyos hibákat azért elkövetett. Túl sokat támaszkodtunk a magatartási kódexekre, és nem voltunk képesek eleget elérni a tekintetben, hogy csökkenjenek ezek a költségek, de hát mindegy, mert most a bizottság összeállította a javaslatait, ez most sokkal fontosabb lesz annál, mint hogy mive, milyen termékekkel kereskednek az OTC-n, az OTF-en és egyéb helyeken. Végül pedig a pénzügyi erőforrásokról, tehát hogy az ESMA és egyéb felügyeleti testületeknek milyen erőforrása van. Szerintem nagyon fontos, hogy ezek a szervezetek rendelkezzenek eh, IT erőforrásokkal, humán erőforrással, és így tovább. Ez az európai fogyasztók, lakossági ügyfelek érdeke, hogy jól működő felügy, európai felügyeleti szervek legyenek és ügynökségek és persze az Európai Parlament feladata is, hogy erről gondoskodjon, tehát hogy biztosítsa azt, hogy elég erőforrásra rendelkezésre a fontos funkcióhoz. Gozelsz úr. Nos, Nos, csak annyit szeretnék mondani, hogy az összkezék, az ESMA és más hatóságok milyen eszközökkel jelen, rendelkeznek. A parlament figyelt arra, hogy ez, ennek az európai hatóságnak legyen valóban hatalma. És nagyon éberen figyeljük, hogy hogyan szervezik meg, és hogyan működik erőforrásokat illetően. Nos, az államoknak skizofrén állapotban vannak, ugyanis a szükséges összegek, amelyeket a bizottság javasolt, a 2012-es költségvetési tervezetben vannak benne, és ennek a csökkent megszüntetését akarták a tagállamok az ESMA és más hatások számára a Allen Lemassur a Költségvetési Bizottságban foglalkozott ezzel a kérdéssel, és remélem, hogy a jövőben növekedik ez az összeg. Ugyanis ez a három hatóság hatalmas szerepet játszik a bankok, a biztosítás és a pénzügyi szolgáltatások szempontjából. Köszönjük szépen, Kozusz úr! Néha azért vannak dolgok, amik sikerülnek még akkor is, hogyha hibát követünk el. Csak egy rövid megjegyzés, mert Schmidt kollégám már elment. Nos, itt az európai élelmiszer jog esetében ugyanez a helyzet, egy élelmiszert engedélyeznek, például bizonyos pralinékat, noha ezek problematikusak, mások technikailag kivitelezhetőek lennének, és mégsem engedélyezik őket. És ugyanaz a helyzet a pénzügyi termékekkel. Természetesen nincs garancia arra, hogy egy pénzügyi termék nem tartalmaz kockázatot, de mégis biztosítani kellene, hogy ez nem rendszer szintű kockázat, amit tartalmaz az adott termék. A múltban ez így nem működött és egyszerűen felvetődik bennem a kérdés, hogyha a bizottság javaslatát megnézem, amely az eszmet átfogó ö, tilalmi hatáskorán ruházza fel, tehát azzal a lehetőséggel, hogy egy általános záradék keretében mindent be tudjon tiltani, akkor nem tudom, hogy itt esetleg túlságosan sokat adunk ex post jelleggel, és előzetesen pedig semmit. Az a benyomásom, hogy itt nincs egyenlőség, és a következő hónapokban itt a szakbizottságban bizonyosan sokat fogunk majd erről vitázni, hogy itt egy kiegyensúlyozott helyzetet tudjunk teremteni, hasonlóképpen az élelmiszerjoghoz az Európai Unióban, hiszen ez hasonlóan épül fel, ott is van lehetőség az expost tilalomra, az expost ellenőrzésre, de van az exante engedélyezés is, és a megfelelő címkézés. Tudom, hogy ez egy kicsit leegyszerűsítő kép, de csak meg akarom értetni, hogy véleményem szerint miről is, itt, miről is van itt szó. Hogy nem mindent, ami lehetséges kell engedélyezni, de nem minden, amely engedélyezett, nem minden kockázat nélküli. Tehát nem az a cél, hogy a világot kockázatmentessé tegyük, nincs kockázatmentes élet, de azt hiszem, hogy erről még mindenféleképpen vitázunk el egymással. Ask Esma, Miss Ross. Nos, akkor szeretnénk megkérni Rossz asszonyt, hogy válaszoljon erre a kérdésre az ezmával kapcsolatban. Nagyon röviden. Az ezma hatásköre ezen a területen nem korlátozatlan. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti megközelítéseket koordinálják. Ezen kívül bizonyos meggondolások is korlátozzák tehát az ilyenfajta negatív, az ilyenfajta termékeknek például a pénzügyi stabilitásra negatív hatással kell, eh, hogy rendelkezzenek, hogy, hogy közbelépjenek. Tehát akkor nincs egy tiszta papír, amire akármit ráírhatunk. És mielőtt idejöttem volna, azt kérdezték, hogy a, megtilt, a tiltásban aktív megközelítést használnánk-e. Nem lehet minden egyes nap ilyen álláspontokat kibocsátani. Tehát a bizottságnak az álláspontja az, hogy, a, hogy legyen összehangoló mechanizmus, de bizonyos biztosítékokkal elnök. nyos, ezekkel a kérdésekkel nyilvánvalóan fogunk még majd foglalkozni, hiszen a jelentéstevőnek az érdeke is ehhez fűződik. Nagyon szépen köszönjük ezt a kiváló ezeket a kiváló előadásokat és a válaszokat a kérdésekre. Most akkor jön a harmadik rész, ez pedig a piacok és a kereskedés megszervezésével kapcsolódik. És tudjuk, hogy vannak olyan képviselők, akik már az OTF-nek az új kategóriával akartak foglalkozni, és aztán a pozícióknak a, a kezelésével kapcsolatban, az áru deravitapakkal kapcsolatban, és hogy lehet ezt legjobban megtenni. Köszönjük, hogy eljöttek a kollégák és nagyon örülünk, hogy Cser Cserüti urat újra itt üdvezelhetjük, hiszen korábban is nagyon érdekes előadást tartott, és akkor most öt percet kap. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak, eh, és a vállalatomat, a csoportomat. Nos, akkor nézzük a eh, azt, hogy milyen fajta befektető védelmet tudunk biztosítani. Ez az átláthatósági megállapotás nem biztos, hogy mindig tiszteletben volt tartva. Tehát lehet, hogy a befektető választást és a versenyt jobban kell biztosítani, és meg kell védeni a befektetőket, és a Chai X-nek nevezett többoldalú multilaterális kereskedési rendszert lehetne bevezetni. Nos, akkor elsősorban a felhasználó által szponzorált belépést kedvelték jobban, tehát a, a nagy frekvenciájú megoldások dominálnak most. Nos, itt összeférhetetlenség van, a befektetési vállalkozásoknak, amelyek platformokat működtetnek, ugyanis a szabályozott piacok azok összeférhetetlenséggel néznek szemben. Ezért szeretnénk, hogy a befektetési vállalkozásoknak szerepét a, a, a, ne, tehát ne akkumulálódjanak, és ezért kellene egy platformot működni, és egy saját számla áramlást is biztosítani. Ezek között egyensúlyt kellene megteremteni, de ezt ma még nem hiszem, hogy sikerült volna elérnünk és azért lenne szükség rá, hogy biztosak legyenek a piacok. Nos, Eh, tulajdonképpen az OTC az igazi kérdés, ez 38%-át eh, adja a 2011. októberi jelentett eh, részvényvolumineknek, és ennek egy részét a technikai és a, az átfedési kereskedelem adja, és a jelentés lését pedig a likviditás, amelyet az árképzés részeként kellene biztosítani a világos piacokon. Nyilvánvalóan egyre inkább a, a sötét piacok felé mozdultak el, és az utóbbi években ez történt. Na most akkor meg kellene határozni, hogy mi lesz a, a részvénykereskedés, eh, és fontos, hogy ez eh, a, a, a törvényszöveg fő törzsébe belekerüljön azért, hogy megkapja a jogi erőt. Nos, azt kell megnéznünk most, hogy ma mi nem működik. Az OTS-szel kapcsolatban örülünk neki, hogy a eh, bizottság úgy látja, hogy valóban vannak hézagok, de ez nem a, a megoldás ennek nem az, hogy még újabb kategóriák legyenek, hiszen az új platform kategóriák tulajdonképpen csak megnehezítik a helyzetet nincs ellenvetésünk hogy az ellen, hogy legyen egy negyedik fajta kategória, de ennek feltételeként kell legyen a jogilag végrehajtható meghatározása az OTC-knek. Nézzük most az OTF-nek a kérdését, tehát az áruknak végreha áraknak végrehajtatóknak kellene. A bizottság azt javasolja, hogy az, az árak ne legyenek kötelezőek az MTF-ekben, és nagyon fontos az is, hogy az OTF működtetik nek ne engedjék meg, hogy a saját számla áramlásaikat belevigyék, mivel az MTF-ek és az RM-ek sem tehetik ezt meg. Aztán azt hiszük, hogy nagyon fontos felismerni, hogy a, ez nem ugyanaz, mint az algoritmikus kereskedés, az nem olyan, mint a nagy frekvenciái kereskedés. És a jelenlegi vitában is nagyon fontos, hogy az algoritmikus kereskedés az nem ugyanaz, mint a nagyfrekvenciai kereskedésünk. Szerintünk a HFT vállalkozásokat nem kellene demonizálni, hiszen bármilyen piaci résztvevő számára lehetséges a piaci visszaélés. A 75%-a az USA piacnak, és a 30-50%-a az európai piacnak ugyanis ilyen ezek szélsőséges piaci feltételeket hozhatnak létre. Nos, akkor nézzük a következő kérdést az áru derivatívák kérdését. Az Európai Bizottságnak a javaslata az áru derivatívák piacra az a G20-nak a politikai fejlesztési kérdései közé tartozik. Ez befolyásolta az áruszinteket és az áruknak a gyors változását is a bizottság MIFID javaslatában ugye azt látjuk, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és megerősített pozíciókezelés lesz. A bizottság azt javasolta, hogy a kereskedési helyszínek hetenként jelentést bocsássanak ki, amely az agregált pozíciókat felvázolják a különböző piaci felhasználók kategóriája. 2011. októberében aztán a New York Stock Exchange Euronext elkezdett ilyen heti pozíciójelentéseket kiadni, és ezek hasonlóak a bizottság által a MIFID alatt javasolt jelentésekhez. A bizottság javaslatán javítani lehetne, hogyha kivennék azt a követelményt, hogy e, a tagvállalkozások is e, jelentést küldjenek, e, méghozzá valós időben. Ez azért van, mert a valós időben történő nem szükséges ahhoz, hogy valós idő nem szükséges ahhoz, hogy heti ilyen jelentést adjanak ki. Nos, a piacoknak tisztességesnek kell maradni, és a, az árképzés és a teljesítő folyamatoknak simán kellene működni. A bizottság azt javasolta, hogy a kereskedési helyszíneket meg, helyektől meg kellene követelni, hogy a pozíciós limiteket bevezetsék, vagy pedig alternatív megoldásokat, amelyeknek hasonló hatása lenne, azért, mert a piaci struktúrák és a fizikai áruk nagyon különbözőek, és a szabályozási megoldásokat ezekhez kell igazítani. A pozíció limitek, vagy az alternatív megoldások természetesen a kezelési folyamaton belül kell, hogy működjenek, és a pozíció limitek nem mindenre megoldások önmagukban, de azért hasonl, hasznos módon hozzájárulhatnak a kereskedési helyszín szabályozási eszköztárhoz. A felhasználásukat pontosan kell megcélozni, ugyanis a pozíció limiteket arra szánták, hogy megváltoztassák, és épp ezért torzíthatják is a kereslet és a kínálat feltételeit. Épp ezért nagyon fontos, hogy gondoskodna a bizottság arról, hogy hogy lehet ezeket a kérdéseket megoldani. Köszönöm szépen, és még majd válaszolok a kérdésekre. Yeah, well, I think we're going to leave that up to the competition authorities. That's not really for... A versenyhatóságoknak hagyom ezt, ezt én nem tudom szabályozni, de akkor a következő hozzászólónk Hans Péter Schlüter, aki a Trimet felügyeleti testületeinek az elnöke. Átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönetet mondok önöknek azért a lehetőséget, hogy a reál gazdaság képviselőjeként a MIFID dolgozásával kapcsolatban állást tudjak foglalni. Kérem, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyon fontosak ezek a következő percek számomra, hiszen nagyon nagy dolog forog kockán a gazdasági túlélésünk a teljes iparág képviseletében saját vállalatom, a Trimet alumínium LG példáján világítanám meg ezt a problémát, a trimet alumínium az öntödékkel, recycling üzemekkel és feldolgozó üzemekkel együtt rendkívüli mértékben érintve van a tervezett szabályozástól. Nagyon sok energiát felhasználó középvállalat vagyunk, és klasszikus képviselője az úgynevezett reálgazdaságnak. A költségoldalon biztosítjuk nyersanyagaink megvásárlását, az anyagot, a hulladékfémet, az áramot és a földgázt, haszonoldalon pedig az alumínium értékesítését biztosítjuk, valamint a valuta kockázatot az euró-dollár árfolyam tekintetében. Azon lehetőség nélkül, hogy a piac által kínált eszközöket használni tudnánk, a vállalatom ki lenne nem tudna túlélni az ágazatunkban uralkodó nagy ciklikusság miatt. Éves termelésünkhöz 500 ezer tonna alumínium termeléséhez 5 terawattóra áramra van szükség. Ez azt jelenti, hogy 250-300 millió eurós áramköltségünk van évente. A valuta kockázatok miatt is biztosítani kell még ezt az összeget, hiszen az áramot euróban fizetjük, termékeinket viszont, termékeinkkel viszont dollárban kereskedünk hogy ügyfeleinknek tervezhető és versenyképes árakat tudjunk nyújtani, arra kényszerülünk, hogy a magas volatilitás ellen biztosítsuk magunkat mind a beszerzési, mind a jövedelem oldalon, mégpedig hosszabb időtartamokon keresztül mivel az alumíniummal és más fémekkel való kereskedelem a reálgazdaság klasszikus ügylete, az ebből levezetett pénzügyi termékek saját gazdasági körön belül kerülnek kereskedésre, és ennek semmiféle kihatása nincsen a pénzügyi ágazatra. Fennállása óta a commodity piacok függetlenül fejlődnek a pénzügyi piacoktól. Ezen commodity piacok szereplői, amelyeket képvisel itt most a trimet, bizonyíthatóan nem jelentenek rendszer szintű kockázatot. Az ágazatokon átnyúló fertőzés veszély hatás idáig nem lépett fel, és a jövőben sem várható ilyen. Ezt világosan megmutatta a szervezet határidős kereskedelem 130 éves története a nem vas fémekkel. Az Enron esete 10 évvel ezelőtt is azt bizonyítja, hogy még egy nagy globális fellépő energiakereskedő kiesése sem bír rendszerszerű kihatásokkal a pénzügyi piacra. Hogyha a jelenleg számunkra érvényes kivétel megszűnne, és ugyanolyan követelményekkel szembesülnénk a tőkekövetelmények és az igazgatás területén, mint a bankok, akkor egész egyszerűen hiányozna nekünk a pénz ahhoz, hogy a saját üzletünket, a saját tevékenységünket továbbra is gyakoroljuk és fejlesszük. Ennek nem csupán saját munkatársainkra lenne kihatása, hanem az európai szintű kapcsolatiparágakat is érinteni ez, mint az autógyártás, az építőipar, a gépgyártás és a csomagolóipar. A MIFID rezsim kiterjesztése a nem pénzügyi piacokra azt eredményezni, hogy növekednének a költségek a saját tőket követelmény miatt, és ez a csekélyebb piacvolumenhez és piaci likviditáshoz vezetne. A piac er kockázatok a reálgazdaságban már nem lennének biztosíthatóak ö, úgy, mint eddig. A növekvő költségek és a bővülő kockázatkezelési követelmények azt eredményeznék, hogy az energiás nyersanyagpiacokon koncentráció jönne létre. A kisebb piaci résztvevőknek el kellene hagyniuk a piacot. A stabil piacnak azonban sok piaci résztvevőre van szüksége. A MIFID irányelv nek a jövőben sem szabad szembe menni, szembe menni az EMID, az OTT rendeletben elértekkel. Az eddig előirányzott kivétel a nem pénzügyi vállalatok számára nem szabad, hogy megszüntetésre kerüljön a MIFID által. A saját tőkekövetelmények és az elszámolási kötelezettségek ezért nem alkalmasak a kockázatkezelés eszközeiként a nem pénzügyi piacokon. És nézzük meg a hatékony kockázatkezelésre való tekintettel a pozíciós limitek problémáját hogy valóban hatékonyan feléphessünk a kockázatok ellen, ezért nagy mennyiségű áramot kell határidős ügylet keretében vásárolnunk, ugyanakkor az általunk gyártott alumíniumot szintén határidős ügylet keretében kell értékesítenünk, és ez szükségszerűen magas pozíciókat eredményez. A pozíciós limitek bevezetése ezen lehetőséget azonban erőteljesen korlátozná. Ezért a biztosíték igényünket csak szűk limitek között tudnánk fedezni, és emiatt teljes mértékben ki lennénk szolgáltatva az áram és fém piacokon uralkodó magas szintű volatilitásnak. Éppen ezért az a nagy kérésem, hogy a MIFID szabályozást ne alkalmazzák a nyersanyag és energiakereskedelmi piacokra csak egy átfogó mentesítéssel ö, adják meg annak az alapját, hogy mi és a teljes iparág még tíz év múlva is eredményesen működhessék Európában. Köszönöm szépen. Very much. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig az utolsó a előadás következik, Giselle Anrik, aki a, az élelmiszer mezőgazdaság szervezet részéről beszél. Köszönöm szépen. A Katolikus Fejlesztési Ügynökségek Nemzetközi Szövetségének nevében beszélek, akiket nagyon aggaszt az, ami történik, a szegények eh, életét ez megnehezíti. Az áruderivatívákkal kapcsolatos spekuláció növelte a volatilitást is az élelmiszerelkat, ezáltal veszélybe sodorta milliók számára az élelmiszerellátás biztonságát. Az elmúlt évtizedben a pénzügyi dereguláció az első alkalommal a történelemben átalakította a pénzügyi, eh, pénzügyi eszközökké az árukat. A spekulatív tőke most már szervesen kapcsolódik a termelőtőkéhez. Véleményük szerint ez legalább két globális élelmiszerválságot okozott az elmúlt négy évben, és ez most már nem csak a szociális igazságosság eh, kérdése, hanem a geopolitikai stabilitásé. A hirtelen áremelkedéseket leginkább az alacsony jövedelmű országok eh, szenvedik meg. A fejlett, iparosodott országokban az emberek jövedelmük 10%-át költik élelmiszerre, talán náluk nem annyira érződik ez a, ennek a hatása. Azonban a fejlődő országokban, ahol a háztartások jövedelmének 70%-a élelmiszerre megy, katasztrofális a helyzet. Az éhezés a szegénységhez kapcsolódik. Ahogyha az élelmiszer árak magasak, akkor a szegény háztartásoknak döntést kell hozniuk az oktatáson, az egészségügyön vagy az élelmiszeren spórolnak. A válaszok általában vagy azok, hogy kevesebbet esznek, e, eladják az eszközeiket, adósságot vesznek fel, vagy pedig elvándorolnak ez a helyzet az eddig megteremtett fejlesztési eredményeket tönkreteszi. És most a szociális védőháló hiányában élethalál kérdésről van szó. Az éhezők száma meghaladta az 1 milliárdot. Az ENSZ élelmiszer jogi jelentés tevője szerint a 2007-2008-as hirtelen áremelkedések nagy része a spekulatív buborék kialakulása miatt történt, ezért elkerülhetetlen a pénzügyi szektor alapos reformja, hogy elkerüljük egy további élelmiszerárválságot. A FAO szerint a mezőgazdasági áruk, a legfontosabb mezőgazdasági áruk kétszer olyan drágák voltak 2011 tavaszán, mint 10 évvel ezelőtt. Például a gabonafélék 150%-kal kerültek többe, mint 2000-ben. Több bizonyítékunk is van arra, hogy ezeknek az áremelkedéseknek a nagy része a spekuláció eredménye. Most szeretném a figyelmüket felhívni a anyagukban szereplő áruindexekre. A kezelt áru eszközök értéke rekordösszegre emelkedett 2011 márciusában 412 milliárd dollárra, és ezből 100 milliárd dollár tesznek ki a mezőgazdasági termékek. És ez a, le, a történelemben az egyik legnagyobb emelkedés a mezőgazdasági termékek esetében. A spekulatív partnerek, és közéjük tartoznak az áruindex alapok, jelentik a kereskedők legnagyobb részét a határidős ügyletek piacán, legalábbis az Egyesült Államokban. És az ő részvételük a piacon torzítja a piacok működését, és ennek azért van fontos hatása, mert az árutősdék határozzák meg az árakat szerte a világon. Nagyon sok szakértőnek az a véleménye, hogy a pénzügyi befektetők megjelenése az áruderivatívák piacán emelte a volatilitást és az árakat. A túlzott spekuláció egyre tovább nőtt, mivel a piaci dereguláció megvalósult az elmúlt tíz évben, és ez továbbra is így fog folytatódni, hogyha nem hozunk intézkedéseket, hogy csökkentsük a pénzügyi spekulációt méghozzá a minimumra. Az egyik az az, hogy új szabályokat kell bevezetni, megkülönböztetve a fedezetet a spekulációtól, nem csak a kereskedelmi és pénzügyi szereplőket egymástól. A lakossági pénzügyi termékek, amelyek mezőgazdasági árukhoz kapcsolódnak, meg kell, hogy szűnjenek ezeket. Be kell tiltani, mert mesterséges keresletet teremtenek, amely torzítja az az árakat, és semmilyen szociális haszna nincsen ennek. A második dolog a rendszerkockázatokat kell megszüntetni, és a manipulatív gyakorlatokat. Lehetőleg a mezőgazdasági áru kereskedelmét a tőzsdéken kell elszámolni. A szabályoknak kell meghatározni azt, hogy egy kereskedő a piac mekkora részét tudja ellenőrzése alatt tartani. Javítani kell az átláthatóságot, illetve a tranzakciós pozíciókat bármilyen derivatívás ügyletet regulá- szabályozott piacra kell átvinni, az OTC tranzakciókat a minimálisra kell leszorítani. A felügyeleti és szabályozó testületeket jelentősen meg kell erősíteni annak érdekében, hogy ne lehessen elkerülni a korlátozásokat és tilalmakat, amelyeket bevezet a szabályozás. Továbbá semmilyen korlátozást vagy tilalmat nem lehet kocká- korlátozni arra az esetre, hogyha nem jól működnek a piacok. A MIFID 2-nek az kell, hogy legyen a célja, hogy az áruderivatívák esetében megszüntesse és elkerülje a túlzó spekulációt. Az élelmiszerhez mindenkinek joga van, ez egy emberi alapjog, a az élelmiszer túl fontos ahhoz, több millió ember élete függ tőle, ahhoz, hogy csak egy eszközként kezeljék, és a piac kényének, kedvének legyen kitéve. Nem lehet ugyanúgy kezelni, ugyanolyan kategóriába besorolni, mint bármely más befektetési terméket. A Lisszaboni szerződésben megelőző fellépés szerepel, hogyha emberéleteket kell megvédeni. Nagyon sok energiát folytatnak, fektetnek most abba, hogy piacalapú mechanizmusokat dolgozzanak ki az élelmiszer árak volatilitásának a megszüntetésére, de ez gyakorlatilag csak a forró kása kerülgetése, amit nem lehet továbbra megengedni. A Lisszaboni szerződés a fejlesztést, illetve a szegénység csökkentését fogalmazza meg, mint az unió célkitűzését. Hát ezt tiszteletben kell tartani, amikor a politikákat kialakítják, méghozzá olyan politikákat alakítanak ki, amelyek a fejlődő országok életére hatással vannak. Az európai fejlesztési politika 53 milliárd eurót költ arra, hogy a szegény országokban eh, javítsa az életszínvonalat, és közben lehetővé teszi, hogy az európai pénzpiacokon ezeknek az embereknek az élelmiszer igényeivel lehessen masszívan spekulálni. Mr. Ferber, first of all, would like to ask Köszönjük szépen, Ferber úr, lennének-e kérdései? Köszönöm, elnök asszony, az utolsó forduló, és nagyon érdekes eh, kérdéseket vetett fel, de számos kérdés is kapcsolódik ezekhez. Egy egyrésztről Ceruti úr beszélt arról, hogy világos meghatározásra van szükség az OTC derivátumokra. Jelenleg zajlanak a tárgyalások az émeekről, az OTC származékokkal való elszámolással foglalkozik ez, a MIFIR pedig, tehát a rendelet, nem a MIFID, hanem a MIFIR, az EMIR-re is hivatkozik, és az emírt újfent ki kell igazítani. Tehát az emírben lévő definíció önök szerint elegendő-e, kiregítő-e, vagy sem? Nem hiszem, hogy a MIFID vagy a MIFIR feladata lenne egy olyan dolgot megoldani, amely az emírnél sincs megoldva, és hogyha nincs megoldva, akkor lehet, hogy nem is kell megoldani. Elég bonyolultan fogalmaztam? És most pedig egy nagyon érdekes kérdés következik Schlüter asszony és uh, Anrik Schlüter úr és Anrik asszony. Eh, Schlüter úr azt mondta, hogy az egész ágazatára kivételt kellene alkalmazni a pozíciós limitekre is. Anrik asszony pedig azt mondta, hogy az élelmiszer ágazatra ne legyen derivátum szabályozás, ne legyen OTC, és nagyon szigorú pozíciós limitek. Tehát most az a feladat, hogy ezt a két kérdést megoldjuk most kérdés az, hogy egyáltalán termékszinten lehet-e ilyen megkülönböztetést alkalmazni, vagy termék szerinti megkülönböztetést, itt két különböző terület vetődött fel, vagy esetleg ez egy kereskedési helyszín kérdése lenne, a piaci átláthatóság kérdése, ahogyan Anrik asszony is utalt erre, a helyes helyszín, kereskedési helyszínhez való kapcsolás hozzájárulna a spekuláció megfékezéséhez, hiszen itt nem a határidős piacok működéséről van szó, szóval ezben egyetértek Anrik asszonynal, de a spekulatív rész meg kellene fékezni, hogyha jól értettem. Tehát érdekelne mindkettőjük véleménye, hogy hogyan lehetne valamit tenni pontosabban, hiszen ez a maximális követelés, hogy az egyiket ágazatot teljesen vegyük, kimentesítsük, a másik pedig az erőteljes követelmények tekintetében erre politikai megoldást kell találni. Nos, Cseriti úr, mi a véleménye erről? Először első hozzászólóként. Nos, talán tisztázzuk, hogy amit nem világosan fejeztem ki. A mifid kapcsolatban az én nézésem, nézetpontom az, hogy ne az OTC-t célozzuk meg, hanem jogilag végrehajtás hajtatóvá tesszük, és a, a hármas preambulum bekezdésből a, a, a fő törzsébe vigyük bele a szövegnek. Ez eddig nem volt világos. Nem tudom, hogy ez világos volt-e, amikor mondtam, vagy nem. Nos, ennyit akartam a tisztázás érdekében mondani. Ugyanez vonatkozik azt a kérdést illetően, hogy az emírrel, tehát az európai piaci infrastruktúrális előírásokkal kapcsolatban mi a helyzet. Tehát a piacoknak az alhalmazával mi a helyzet. Tehát meg kell világosan fogalmazni, hogy az OTC-vel kapcsolatban mit akarunk. Nem tudom, hogy mi volt igazából a kérdése, tehát hogy milyen szerepe van ennek a csoportnak. Az utóbbi évek eseményei alapján a piac számára hátrányos lesz, hogyha nem világosak az OTC-kkel kapcsolatos rendelkezések. Az áru derivatívákkal kapcsolatban és a pozíciókkal kapcsolatban mielőtt a kolléga válaszolna. Ahogy Enrique is mondta, nem tudjuk, hogy valóban ezek a rendelkezések az árok, áraknak a gyors változását eredményezték-e, de az utóbbi négy évben valóban ez történt. Tehát a, a tiszta bizonyció limitek és a célzottabb eszközök között ugyanazokat eszközökkel ugyanazokat a célokat érhetjük el. És a kereslet kínálat feltételeket nem kell megváltoztatni. Jelenleg a piacokon ezt próbáljuk megtenni. Elnök. Most nem az történik, hogy az FCC-t beperelték? Azt hiszem, én nem vagyok az USA piacokkal kapcsolatban szakértő, Én sem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, de megpróbálom Felber úr a kérdését megválaszolni. Azt hiszem, hogy nincs olyan nagy különbség Enrique asszony és az én fejtegetéseim között, hiszen Enrique asszony is elmondta, hogy a hedginget meg kell különböztetni a spekulációtól, és ez a kulcs kijelentés. Tehát, hogyha az áru határidős áruügyletek biztosításáról beszélünk a spekuláció ellen, akkor itt mindig egy fizikai ügylet van elmögött, tehát a saját termelés, vagy a nyersanyag bevásárlása például a pozíciós limitek tekintetében én abszolút a pozíciós limitek ellen vagyok, és újra egy példa az ágazatunkból, hogy hogyan működik ott a dolog. Például egy autógyártó eljön hozzánk, és az alumínium áráról vitázunk, és természetesen nekünk 7 év futamidőre kell az autók tekintetében az ár kockázatot, a volatilitást kivenni az ügyletből, hogyha lenne egy pozíciós limit, amely csak három évre lenne érvényes, akkor az autógyártónak sem szolgálna ez javára nekünk sem, és lenne plusz kockázatunk, amelyet tulajdonképpen el akarunk kerülni. Um, Igen. Én visszhangozni szeretném, amit hallottunk tehát a túlzott spekulációt akarjuk itt korlátozni, és akkor a fedezet és más spekulációt is. Ugyanis a spekuláció, spekuláció az a piac működését akajozza, információs aszimetriát okoz, az árak hirtelen változását okozza, tehát általánosságban több ilyen helyzet van. Tehát végül is a pénzügyi spekuláció a mezőgazdasági árukban valóban ezt okozta. 2009-ben például felgyorsult az ármozgás. És végül szombaton egy cikket a CFTC-vel kapcsolatban kibocsátottak, és E, úgy e, jelezték, hogy ez a pénzügyi spekuláció számára káros, vagy miatt káros. Nos, az árnyék jelentéstevők? Göbbelsz úr. Köszönöm, elnök asszony. Schlüter úr egy beszédet tartott amellett, hogy a derivátum ügylet termékeket használhassák a reálgazdaságban biztosítéként. A reálgazdaságnak hedgingre van szüksége a kockázatokkal szemben. Azonban az a tény is fennáll, hogy spekulálnak és érthetetlen számomra, hogy a bankok vagy pénzügyi társaságok újabban ö, raktárakat bérelnek, hogy ott nyersanyagokat tároljanak, nem csupán élelmiszereket, hanem fémeket és más nyersanyagokat is, és ez érthető, hogy az elmúlt négy év, hogyha megnézzük, hogy négy évben hogyan ö, növekedtek a nyersanyag, illetve energiárak gyakran kétszeresére is. Tehát nyilvánvaló, hogy ezzel ellen biztosítani akarják magukat, én ezt megértem, de ez a magas volatilitás adott, és talán ez ellen kellene fellépnünk, úgy, hogy átláthatóságot viszünk a piacra, valamint szabályokat. Ja, steht mir sicherlich nicht zu. Nos, egészen biztosan nem az én feladatom, hogy a balmi gyakorlatáról beszéljek, de több mint 40 évet tevékenykedem a nyersanyag ágazatban, és elmondhatom, hogy akár 30-35 évvel ezelőtt is már volt egy-két olyan bank, amelyek a finanszírozási modelleket a nyersanyagoknál támogatták, és az elmúlt években ez hatalmas méreteket öltött, nagyon megnőtt, ez vitathatatlan ez a tény, és ennyiben megmaradnék kijelentésemnél, tehát mindig akkor, hogyha egy reál ügylet áll egy ilyen ügylet mögött, akkor szerintem ez nem tartozik a MIFID hatája alá, ez nem spekuláció, viszont a spekuláció az egy másik téma. Merci. Köszönöm szépen. Slüter asszony kapszót. Nem. Thank you. Um, I... Köszönöm szépen. Két különböző terület részletelt szeretnék érinteni ezzel a két kérdéssel kapcsolatban. Rossz asszony talán meg tudja válaszolni az elsőt. Ez pedig azzal kapcsolatos, hogy az OTF kategóriával foglalkozott az, az bizottság szövegében. És pedig hogy lehet ezt eléggé rugalmassá tenni, hogy ne csak a származtatott termékekre vonatkozzon, hanem a broker crossing hálózatot is szabályozza. Ugyanis ezzel kapcsolatban valóban probléma van, amikor felhasználják az OTF-et, ugyanis a befektetők jelenleg a brokert használják fel ügynékkel, és ez az OTF esetében nem lesz lehetséges. Tehát a befektetők egy ismeretlen partnerrel kapcsolatban nem vállalhatják a kockázatokat. Tehát ez a Broker Crossing Network esetében nem igen működhetne. Tehát hogyha az ESZI modellre kell alapoznunk ezt, akkor hogyan lehet ezt a rendszert használhatóbbá tenni? az árukkal kapcsolatban, nyersanyagokkal kapcsolatban. Értem a kérdésnek a két oldalát, de nem tudom, hogy ez nem eléggé durva módszer, eszköze, és nem, használ, nem élnek-e vele vissza a piacokon. Tehát nem kellene egy olyan követelmény, hogy olyan eszköz legyen, amely a pozíció eh, kezeléssel kapcsolatban hasznosabb lenne, nem pedig előre meghatározott limitek között mozoghatna. Az a eh, benyomásom, hogy eh, itt ez újabb kérdés önnek. Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, és a kérdés is mutatta már, hogy mennyire összetettet. Különböző fajta kereskedések vannak, és eljárások a kereskedelmi rendszerekben. Tehát nem lehet ezeket egy meghatározás alá csoportosítani. Tehát nincsen ez ma hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban, de azért vizsgáltuk ezt a kérdést az elemzések során, amikor azt vizsgáltuk, hogy e, a MIFID 1 hogyan foglalkozik a különböző kereskedési rendszerekkel. A, talán később e, visszatérhetnénk erre a kérdésre, hogy az új rendelkezésekben hogyan foglalkozunk ezzel. Köszönöm szépen, elnök. E, más kérdés van még? Kreuter úr. Köszönöm szépen, Jean-Paul. Először is rámutatnék arra, vagy azt a megjegyzést tenném, hogy az elmúlt hónapokban a német sajtóban elég széles körű vita zajlott az élelmiszerekkel való és a nyersanyagokkal való spekulációról felvetődött. Azt hiszem, hogy erre politikailag mindenképpen reagálnunk kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. Enrique asszony ezt világosá tette, itt nagyon alapvető kérdésről van szó az emberi egzisztencia biztosításáról, és itt nem csupán gazdasági, hanem erkölcsi kérdések is felvetődnek. Azt hiszem, hogy politikai szempontból nagyon gondosan foglalkoznunk kellene ezzel a témával, és aztán az is tény, hogy ez a vita nem egyszerű, hiszen itt tárgyi szinten ez eléggé összetett kérdés. Az a kérdésem, hogy, hogy az, ha jól értettem, különösen Schlüter asszony és Enrique asszony beszámolóiból, hogy észszerűbb lenne a pozíciós limitek helyett megpróbálni a spekulánsok kizárásával megrendezni, lebonyolítani a határidős áruügyleteleket. Erre az USA-ban már vannak példák. Volt legalábbis egy időszakos tilalom a szintiszta spekulációra ebben a körben, de ez felveti azt a problémát, amelyet, amelyet Goebbels úr felvetett, hogyan lehet ezt lehatárolni, megkülönböztetni. Hogyha tehát egy bank nyersanyagot vásárol, akkor már nyersanyagkereskedő, vagy mégsem? Hogy lehet tehát az ilyen trükközéseket ö, kizárni, ez, hogy ez a kérdés stabilan legyen szabályozva, ez az egyik kérdés. Aztán a pozíció kezelés, az a benyomásom, hogy a bizottság pozíció kezelése, vagy az által javasolt pozíció kezelés még gyengébb, és a pozíciós korlátok esetében nem tudom elképzelni hogy ez hogyan működik. Kérdés az, hogy önök hogyan ítélik ezt meg szakértőként, és egy harmadik és utolsó kérdés, talán különösen Ceruti úrhoz. Az USA-ban van egy külön felügyelőhatóság az élelmiszerekkel és nyersanyagokkal való kereskedelem céljaira. Az lenne tehát a kérdésem, hogy észszerű lenne arra törekedni, hiszen az Európai Unión belül is van ilyesmi, tehát nem kellene egy negyedik felügyeleti hatóságot létrehozni, de talán egy másik variáció, például az ESZMEN belül egy különleges osztály létrehozása, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozna, hogy az észszerű lenne. Ez lenne a kérdésem, illetve megjegyzésem ehhez. Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót a három áldozatnak, hiszen mind a hármukat megszólaltatták, eh, megszólították, a jelentéstevő kap szót. Szeretném kiaknázni, hogy az előző panelek előadó is itt vannak. A problémám a következő. Enrika asszonynak mondom, és Liter úrnak, hogy elfogadom, hogy ott, ahol reális áruügylet van, ott nem kellene hozzányúlnunk ez a témához, csak a bankoknak kell mondanunk, hogyha az áruügyleten belül akarják magukat biztosítani, akkor máshol is biztosítaniuk kell magukat, és olyan termékfolyam keletkezik, amely a reális termékfolyammal nem függ össze. Ezért számunkra szabályozói szempontból az a kérdés, hogy egy ilyen ügylet már nem kapcsolódik a reálgazdasághoz, hanem csupán pénzügyi spekulációs termék. És talán akkor egy felügyelet vagy a felügyelet, amely látja ezeket a dolgokat, talán nem tudom, hogy az ő számára hogyan lenne lehetséges, hogy észszerű elhatárolás. Köszönöm szépen. Nos, akkor az ülés ö, sorrendjében talán ö, ö, úr kérdésére és az jelentéstevő kérdésére válaszolhatnak. Klót nos, Henrike asszony ön is kapott kérdést. Nos, megpróbálok néhány kérdésre válaszolni. Az egyik kritika az jelenlegi MIFID-del szempontban az, hogy nem szabályozott módon alkalmazzák és ez felvizezti a szándékolt ellenőrzéseket. Ezen kívül aggaszt bennünket az, hogy olyan lazán határozzák meg a különböző fogalmakat, és ez így sokfajta értelmezésre ad helyet. Az a véleményem, hogy konkrétnak kell lenne, lenni, amennyire lehetséges, meg kell határozni a kritériumokat és a paramétereket, mind a spekulációk, mind a, a pénzügyi ö, ö, felek ö, és mások számára. Nos, mi az áruk derivatíva piacoknak az előnye a reálgazdaság számára, és valóban eh, hasznosak-e. Számunkra a spekuláció az nem befektetés. És szerintem lehet különbséget tenni a eh, kereskedelmi jóhiszemű eh, hedgerekre és mások között. Ma a pénzügyi spekulátorok előzönlötték a piacot, épp azért, mert piaci dereguláció volt. Slüter úr. Köszönöm szépen. Csak örömmel csatlakozhatom az előttem szólóhoz. Ebben teljes mértékben egyetértek vele. Azon a véleményen vagyunk mi is, hogy mindaz, amely nem fizikai kínálat vagy termeléshez kapcsolódik, nos mindaz a spekuláció területéhez tartozik, és máshogy értékelendő politikai szempontból is máshogy értékelendő, mint azok az ügyletek, amelyek a reálgazdaságon belül bonyolódnak, és át is terek a második pontra, mégpedig a pozíciós limitekre, Nos, a pozíciós limitek a nyersanyag kereskedelemben már azért is adottak, mert egy termelt nyersanyag mennyisége már önmagában korlátozott, tehát a szabad pozíciós limitek nagy túlépésére nem kerülhet sor, hiszen minden, minden más nem felel meg a reális ügyletnek. Yeah, again, I think we, we, we all agree this. Azt hiszem, hogy egyetértünk arról, hogy mi forog itt kockán szociális szempontból. És nem csak arról van szó, hogy a piacok hatékonyan működjenek, hanem etika, integritás, szociális szempontok is vannak itt. Nos, anélkül, hogy túl hosszú lennék, van szociális értéke a pénzügyi részvételnek, az ilyen derivatívák piacán. A feladat az az, hogy a megfelelő egyensúlyt megteremtsük a túlzott spekuláció, illetve a szociális érték között, de nagyon sok példa van arra, hogy milyen szociális értéket teremthet ez. Tehát nem lehet démonizálni mindenféle pénzügyi részvételt az ilyen piacokon, mert vannak olyanok a, a, ezek közül, amelyek igenis értékeket hoztak és aztán a, hát nem mondanám, hogy korreláció, hanem inkább véletlen fajta kapcsolat, a túlpénzügyesítése mondjuk ennek, illetve az, hogy mennyire nagy a volatilitás. Ebből a vitából a bizottságban megszületett egy jelentés, azt hiszem a tavalyi évben, hogyha emlékeznek erre, azt próbálták eldönteni, hogy van-e korreláció, valódi korreláció vagy sem. Én nem láttam itt erre bizonyítékokat. De hát még egyszer ez elég érdekes, és mondjuk még aggasztó is akkor, hogyha arra gondolunk, hogy mi forog itt kockán szociális szempontból. De ha visszatérek a kérdésre, akkor azt hiszem az a nehézség, hogy a megfelelő egyensúlyt megteremtsük. Aközött, hogy egyrészt nem szüntetjük meg a pénzügyi fellépés által teremtett plusz értékeket, és elkerüljük a túlzott spekulációt ugyanakkor, amely aztán ugye volatilitáshoz vezet. És ez kapcsolódik itt vissza, ha jól emlékszem, ahogy ön említette, mondjuk a soft javaslatokat. Tehát ez a soft javaslatokhoz kapcsolódik. Valami fajta alternatív megoldás, a, a, egyfajta korlátozás, az pozíciós korlátozást jelent tulajdonképpen, ami hatékony lehet, elérheti a célokat. De tulajdonképpen mi ezt akartuk mondani. És végül pedig, igen, nem tudjuk pontosan, hogy van-e szükség egy külön hatóságra erre, vagy sem, de hát hogyha igen, akkor mi ezt üdvözöljük egyébként az Euronex, vagy pedig egy, egyébként is igen szigorúan szabályozott környezetben vagyunk, tehát megszoktuk ezt Együttműködtünk mindig a szabályozó testületekkel, a felügyeleti testületekkel, tehát mindent megteszünk, amely segíti azt, hogy javítsuk a piacok működését, és hogy szociálisan hasznosak legyenek. Marcus. Nos, Marcus. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék néhány szót szólni ebben a vitában, de először szeretnék egy kicsit visszatérni a korábbi vitára hiszen arról van szó, hogy az európai tőkepiacoknak mit kellene szolgálni. Tehát kik a reálgazdasági kedvezményezettei ennek a rendeletnek és a kibocsátónak, míg a szerepei. Amikor nagyon sok új szabályt hozunk a pénzügyi szolgáltatásokra kapcsolatban, akkor nagyon sok vállalkozás pénzügyi vállalkozásá válik, ugyanis vannak olyan nagy cégek, amelyek saját magukat finanszározzák. Ezt közvetlenül a tőkepiacokról teszik meg, tehát a finanszírozásnak az amerikai módját vezetjük be a reálgazdaságban. Tehát a vita azról szól, hogy ki is végzi ezeket, és mi a végső célja. És ekkor homályosabbá válik a, a kép, és nagyon fontos, hogy a pénzügyi vállalkozások és a, a spekuláló vállalkozások számára ugyanazon feltételek vannak. Mi a munkacsoportban, a Business Europe munkacsoportban foglalkoztunk ezzel, de mostanáig még nem sikerült ezt a meghatározást meghozni, tehát azt a meghatározást, amely a, a jelentéstevő kért, tehát hogy meghatározzuk, hogy mi spekulatív és mi nem. Nyilvánvalóan a pénzügyi közvetítők eh, kihasználják azt, hogyha ez a meghatározás nem világos. Tehát végeredményben ez a vita eh, beférközik valakinek a gondolataiba, eh, de ez egy nagyon nehéz vita, és ez a tendencia, hogy, hogy inkább amerikai finanszírozási kereteket használunk, az nyilvánvalóan az Európai Parlamentet is foglalkoztatja. Elnök, köszönjük szépen, rossz asszony, önhöz is szóltak. Köszönöm szépen, elnök az, úr. Egyetértek az előttem szólókkal, amikor megpróbáljuk valóban megfogalmazni, hogy mi ez a hedging hez való átmenet. Még akkor is, hogyha pénzügyi szolgáltató vállalatra van, van szó, és az áru piacon kell hedge műveleteket végezni, fedezeti műveleteket védelmi, végezni, akkor most ez spekuláció már, vagy pedig ez egy ilyen fedezeti művelet. Nagyon nehéz a határt meghatározni, megfogalmazni. És a jogalkotók is küzdködtek már ennek a meghatározásával. Elnök, köszönöm szépen. Vannak-e még kérdések a kollégák részéről? Nincs kérdés? akkor megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy a, levonja a következtetéseket ebből a meghallgatásból. De már szeretném most is megköszönni az előadóknak a jelenlétés, és hogy megvilágították ezt a bonyolult kérdést, amelyet talán nem tudtunk teljesen megoldani, de nagyon sokat foglalkozunk vele. Köszönöm, elnök úr csatlakozhatom a köszönetnyilvánításhoz három panelunk résztvevő irányában. Köszönetet mondok azért, hogy ilyen sok dolgot nyitva hagytak, amelyeket jogalkotóként le kell zárnunk. Azt hiszem, hogy tiszteletes feladatunk az, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy ott, ahol még bizonytalanság uralkodik, ott jogbiztonságot teremtsünk. Természetesen minden témát nem tudtunk felvetni, amelyek szerepelnek a MIFID javaslatban, de a meghallgatás előkészítésekor már megpróbáltunk a kulcspontokra és a politikailag legfontosabb pontokra összpontosítani. Azt hiszem, hogy nagyon sok rész, észrevételt, javaslatot kaptunk, amelyeket munkánk során figyelembe fogunk venni, és figyelembe tudunk venni. Utalnék még arra, hogy kidolgoztunk egy kérdőívet, hiszen én meglepve vettem tudomásul, hogy a Finance Watch bejelentette, hogy módosítókat fog majd szolgáltatni nekünk, amelyek azzal foglalkoznak, hogy az hogy az átlátos növekedjen, és csak ajánlani tudom, hogy mindenki vegyen ebben a kezdeményezésben részt. Ez lesz munkánk alapja, ez a kérdőív nagyon részletes, nagyon átfogó, a Finance Watch kérdőíve is nagyon átfogó. Mi a bizottság javaslata alapján dolgoztunk, és a bizottság javaslata az egész területet le kell, hogy fedje. Január 13-ig éppen elég idő lesz arra, hogy ezt a kérdőívet megválaszolják. Utalnék arra, hogy ha információim helyesek a szakbizottsági titkárság részéről, akkor február 13-án kerül sor az első eszmecserére, tehát lesz egy hónap arra, hogy a kérdőívekre adott válaszokat megvizsgáljuk akik már tervezik, elmondom nekik, hogy Strasbourgban lesz február 13-án hétfőn este az első eszmecsere. A kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani, már előre örülök a későbbi együttműködésnek, és bizonyos vagyok benne, hogy a következő évek során nagyon elkötelezett folyamatot indítunk, egy nagyon sokrétű témakörben, ahol nagyon sok kérdést politikai szinten kell megválaszolnunk, ez a mi területünk, és remélem, hogy a tanács is képes lesz arra, hogy tárgyalásokba kezdjen velünk, és az 2012-es év közepére képes lesz arra, hogy kialakítsa a álláspontját, bizonyosan nagyon érdekesnek ígérkezik 2012 második fél éve, amikor a nagy témákat a pénzügyi keretben megtárgyaljuk majd a tanácssal, mint például a MIFID-et, már előre örülök ennek, és az lenne a kérésem a kollégákhoz, hogy kíséreljük meg az optimális megoldás megtalálását, amely a pénzügyi piaci szabályozások előtt álló kívásoknak megfelel. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Márkusz, és köszönöm mindenkinek, akik előadtak és akik hozzászóltak. Szeretném, szeretnék rámítani, hogy milyen sokan vannak a teremben. 2011-ben az ECON 48%-kal több ülést tartott, mint 2010-ben. Ez azt jelenti, hogy a parlamentben valóban dolgozunk. A következő szakbizottsági állás december 12-én ül össze, és ez az Európai Központi Bank elnöki jelöltjének a meghallgatása lesz. Köszönöm szépen, ezzel berekeztem az ülés, és mindenkinek jó utat kívánok haza.